understanding of the situation by going herself on mission next week. Thank you. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant en lui demandant de ne pas dépasser Monsieur Gemmo Lodessani, directeur du bureau du Programme alimentaire mondial à Bruxelles. Eh, merci, euh, Madame la Présidente. But the advantage is that I'm, I'm not going to repeat uh, um, clear concept that uh, my uh, friend Keys uh, already stated. Uh,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 and Kenya. But the thing is that the IDPs, the number of IDPs in Somalia is bound to, uh, to increase. Uh, people do not, I, they, they don't have too, too much choices. Either they gather themselves in concentration point. Vagy koncentrációs pontokon gyülekeznek, vagy pedig uh, átlépik a határt. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Szomáliában uh, konfliktus van, és éppen ezért nem mindig uh, könnyű a határon való átjutás. A következő slide júniusban különböző programok segítségével 7,3 millió embert vettünk le az összes országban, ami itt feltüntetésre került a szlájdon, a táblázatban. Ez egy olyan beavatkozás, ami az általános élelmiszer elosztást segíti, vagy a meglévő biztonsági hálózati programokat, amelyekkel már rendelkezünk az országban, vagy pedig az élelmezési intervenciókat, például a plusz táplálék eljuttatását, illetve a kezelési célú élelmiszerek eljuttatását illeti. A jelenlegi program jól működik. Még 5 másodpercet kérek. Dél-Szomáliában problémáink vannak. Beszéltem kollégámmal két évvel ezelőtt, amikor a helyzet hasonlóan súlyos volt, akkor nem volt ugyanennyi menedékjogot kérő, aki Szomáliából Kenyába szeretett volna eljutni. Dél-Szomáliában vannak civil szervezetek, a VFP, 2010. januárjában biztonsági okok miatt kivonult az országból, és azóta nem mentünk oda-vissza. A Shabab kiadott egy kommunikét az elmúlt héten, fontolgatjuk mindezt, és pozitív jelzésként értékeljük. A műveleteket áttekintjük majd a helyszínen a helyzet áttekintése után. A feltételeket nem frissítettük, a számokat frissítettük, a felmérések adatait, de ami a feltételeket életi, a 9,8 millióra alapulnak, 190 millió dollárra rendelkezünk decemberig, és ez növekedni fog. Hogyha jelenleg megfelelő reagálást szeretnénk mutatni, akkor ezzel elkerülhetjük a legrosszabbat, de az operatív költségeket is csökkenthetjük később. Itt most szükség van beruházásra Kérem a parlamenti képviselőket, hogy mérlegeljék mindezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindjárt két-három perccel tovább szóltak, úgyhogy a többi felszólaló számára ez nem igazán kedvező, de most Tidár úr kap szót az Oxfam részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, tehát Eh, Oxfam eh, emberbaráti szervezet, amelyik a szegénységet és a eh, szenvedést hivatott le, küzdeni. 92 óta dolgozunk ott, és megpróbáljuk az élelmiszer árak miatt a megfelelő lépéseket megtenni, és ugyanakkor az FAO, az Oxfam és a WFP beavatkozásával próbálunk segíteni. 10-12 millió embert kell ott megsegíteni, és természetesen ezek a számok tovább fognak növekedni, hogyha nem tudunk közbelépni, ugyanis októberig nem lesz eső, és az a szárazság természetesen tovább folytatódik, a krízis növekedni fog, és eh, gondolom, hogy egészen 2012 elejéig eh, nem változik, illetőleg még eh, rosszabbodik a helyzet. Tehát nincs elég élelmiszer, nincs elég víz, ellátás, az alultápoltság és aggasztó, ugyanakkor rengeteg állat hullott el, és 15%-nál is kevesebb maradt meg tulajdonképpen és eh, ugyanakkor nagyon sok ember elhagyja ezt a területet, és nagyon nehéz éppen ezért segíteni őket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire rossz a helyzet, nem tudjuk, hogy három hónap múlva lesz -e egyáltalán első vagy sem. Éppen ezért mindenképpen növelni kell az erőfeszítéseket, az a, a, a Egyesült Nemzetek segítségére is szükség van, és természetesen a szárazság kihatását valamilyen módon okvetlenül e, enyhíteni kell. E, ugyanakkor 5,6 millióról volt e, szó, amivel meg lehetne segíteni ezeket a menekülteket. Kenyában menekült táborokban több mint 9 ezer menekült érkezik oda hetenként, de természetesen több millióra lenne szükség, hogy több millió embernek az életét meg lehessen menteni Szomáliában, Etiópiában és Kenyában a különböző tagállamok segítségére, és számítunk, mielőtt túlságosan késő lesz, és mindenképpen közbe kell lépni, hogy életeket mentsünk. nem szabad, hogy túlságosan későn érkezzünk, ugye, a, amikor az emberek már hadoklanak, amikor a, a helyzet már rendkívül veszélyesé vált, természetesen az élelmiszerbiztonság biztonságról már beszélni se lehet, és éppen ezért a, nem lehet, hogy csak az utolsó pillanatban lépjünk közbe, már eleve be, közbe kellene lépni, a spekulációt kellene leküzdeni, és azon, az, az állandó áremelések ellen kellene felvenni a küzdelmet, és kisebb cégeket kellene, kisebb gazdaságokat kellene segíteni, és nem szabad, hogy, hogy üljenek a, a klíma berendezéssel ellátott kényelmes hivatalaikban az emberek, és spekuláljanak az árakra. Tehát éppen ezért a, a legsürgősebb lépéseket meg kell tenni, állandóan ezt ismételjük, ha nem sikerül a, a a föld felmelegedése ellen megtenni a szükséges lépéseket, akkor a hőmérséklet továbbra is emelkedni fog, a szárazság továbbra is drámai mértéket őt majd, és az egész régió lesz a ennek a válságnak az áldozata természetesen amennyiben az élelmiszermezés biztonságot nem tudjuk megoldani. Rendben van. Most pedig Wim Oltofónak fogom átadni a szót a DGFK-ból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én inkább a hosszú távú perspektívát szeretném megvizsgálni, mint a jelenlegi válságot ugyanis krónikus jellegű ezen a területen a, az élelmezés biztonság hiánya, és éppen ezért ez egy olyan terület, ahol állandó jelleggel jelen van ez a bizonytalanság, még akkor is, amikor különösebb szárazság nincsen, nagyon sokan nem jutnak kellő mennyiségű, minőségű <clears throat> élelmiszerhez, voltak itt kulcsfontosságú adatok, amelyek mind azt mutatják, hogy krónikusan magasak ezek a számadatok, és egyes országokban semmiféle haladás nem látunk ilyen szempontból. Etiópa kivétel ilyen szempontból, de minden esetben teljesen elégtelenek az ottani lépések ahhoz, hogy a célkitűzésenket el tudjuk érni, és a, a, le tudjuk küzdeni az éhínséget. A Afrika szarva óriási kihívásokat és rejt magában az előző hozzászólók már jelezték mindezt, de olyan területről van szó, ahol a mezőgazdaság és az állattenyésztés a megélhetés alapját képezi, de ugyanakkor mindez igencsak körülhatárolt. Mindkettő természetesen alacsony termelékenységgel küzd, és ugyanakkor természetesen a, a, a piacra vitel is bonyolult, és maga a marketing is gyermekcipőkbe jár, és azon kívül természetesen egyrészt ott van a szárazság, másrészt ott vannak a, a, az áradások, és ugyanakkor a klíma változás is nagyon fontos, és a, a növekedés, a népesség növekedése, a különböző konfliktus, sok és a forrásokra helyezkedő nyomás is állandóan növekszik, és természetesen a termelékenység és a kormányzás is problémát okoz ezen a területen. Mit lehet tenni hosszú távon az élelmiszer biztonság érdekében. Mindhárom ország, amelyikről most szó van, természetesen ezzel a problémával küzd meg, és a számok igen, ékesen bizonyítják mindezt, hogyha leszeretnénk fedni ezeket az országokat, ahol ezek a tényezők ilyen akut módon jelentkeznek, ott természetesen meg kellene először is oldani azt, hogy meg tudják vásárolni a szükséges élelmiszert, ha nem tudják megtermelni, és a stabilitásra is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. A stabilitás természetesen lehetővé tenni, hogy a válságokra fel lehetne készülni. Az utóbbi években nagyon sok pénzt fektettünk az élelmiszerbiztonsági információs rendszerekbe, és most már partnerek, az FAO, a VFP és egy tovább segítségével megpróbáltunk oda hatni, hogy össze lehessen kapcsolni a segélyeket a emberbaráti szervezetek részéről, és ugyanakkor a hosszú távú perspektívákra is nagyobb figyelmet tudjunk fordítani, erre majd visszatérek. A három országban, hogyha összeadjuk a mennyiségeket, akkor körülbelül egy fél eh, milliárd euróról eh, van szó a három ország részére. Eh, tehát jelen pillanatban körülbelül 5-7 éves időszakról beszélünk ilyen értelemben, és ezt tudjuk lefedni a, a projekt segítségével, de természetesen egyes projektek véget érnek ebben az évben, és van még egy pár eszköz, a, például a Food Security Thematic Program, aminek a segítségével szintén a, a, dolgozunk 200 a, millió, körülbelül 150 a, a, milliós csomagokról lehetne itt beszélni tulajdonképpen az élelmiszer biztonsága érdekében. Etiópiában E, például PSNP, Productive Safety Net program működik, és ennek a segítségével, különböző adakozók segítségével, WFP-vel, amelyik a fő, legfontosabb partner ott, arccal foglalkozunk, hogy ne várjuk meg, amíg az éhínség már jelentkezik, hanem be kell azonosítani már eleve azokat az embereket, akikre az élelmiszer biztonság hiánya elsősorban érvényes, és tavaly például 7,5 millió emberről volt szó. Tehát vagy élelmiszer, vagy pénz segély kerül ilyen esetekben kiosztásra, ilyen esetekben természetesen a családokra, édesanyákra, idősebb emberekre koncentrálunk, és természetesen a vízellátás nagyon fontos, a szolgáltatások, az utak karbantartása mind nagyon fontos ilyen tekintetben. Nagyon fontos az is, hogy az alultápláltság ellen is felvegyük a küzdelmet, egészségügyi szempontból, oktatási szempontból is e, lépéseket e, teszünk, e, mert valahogy ki kell jutni ebből a, a, a, az a krónikusan nehéz a helyzetből. Nagyon sok partner, több kormány vesz részt mindebbe, 125 milliós összegről van szó itt, de természetesen a jelenlegi szárazság még külön problémát jelent, ugyanis a legelők ezáltal összezsugorodnak. Szomáliában az állattartás került veszélyben elsősorban az északkeleti területen különösen, és elsősorban ugye az exportra kell ott koncentrálni, minőségi, egészségi szempontokat kell figyelembe venni, állatorvosi szolgáltatásokra, szolgálatokra van szükség, az infrastruktúra is nagyon fontos ilyen értelemben, és itt megint több mint 100 millió ember szorul segítségre Szomáliában. Kenyában elsősorban a vidékfejlesztés a fontos, két fő komponens van ott, az egyik a mezőgazdasági termelékenységre vonatkozik, a különös tekintettel természetesen az ottani mezőgazdaságra, és pedig ennek a támogatására vonatkozik, és azon kívül, ami nagyon fontos, az, az pedig az, hogy a száraz vagy félszáraz területekre kell koncentrálni, és létre kell hozni a szükséges kapacitást, hogy kezelni tudják a szárazságot, és hogy meglegyen az az alap összeg, amivel ilyen esetekben segítséget lehet nyújtani, amennyiben a helyzet katasztrofikus lesz, és ez már elő is fordult az utóbbi időkben. Ezt egyéb alapokkal egészítik ki, például megint csak a szárazságra vonatkozó segélynyújtás ról van itt szó, és fejlesztésekre fordított összeg. Végezetül természetesen a fejlesztésre, fejlődésre kell ott koncentrálni, de a politikai e, keretek is rendkívül fontosak, gondolom, hogy erről fognak szavazni majd holnap. Tehát a kapcsolatokat megerősítik folyamatosan, és ugyanakkor az élelmezés biztonsági eh, program 2011-13 eh, vonatkozásában, és ezt természetesen eh, igen nagy figyelemmel kísérik, és egy közös munkacsoport az ECO-ból és az EFCO-ból, ahol is kialakították ezt a közös humanitárius keretet az élelmiszer, élelmezés biztonság szempontjából. Ez több lépésben fog majd működni, és közös fellépésre vezet majd fejlesztési és humanitárius szempontból egyaránt, és ilyen módon fogjuk képezni majd ott a helyszínen a megfelelő embereket, hogy ne legyenek hiányok és ne legyenek átfedések se ezen a területen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a képviselők kapnak szót. Először Berman úr. Berman úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdés az, hogy hogy csak a szárazságot látjuk, mint katasztrófát, vagy pedig politikák csődjét. Tehát ezt kellene e, átgondolni. A klímaváltozás e, következményei száraz és félszáraz területeken. Ugye azt látjuk, hogy egyre nagyobb az áraság, és hogyha esik az eső, akkor hát éppen csak hogy ezt a szárazságot egy icipicit felszívja, és a vidéki lakosság számára ez nem elégséges. A kormányok elhanyagolják a pásztorok életét, feltételeit. Sok esetben a Nairobi-ban, Nairobi-ban, Addis Abeba-ban, máshol a fővárosokban megvetéssel tekintenek a pásztor életre. És hogyha ez nem így lenne, akkor elkerülhettük volna ezeket a drámákat Három héttel ezelőtt meglátogattam egy térséget Kenyában, és mindaz, amit láttam, sokkoló volt. Láttam családokat, akik megpróbálták a kiszáradt folyók medréből néhány csepp vizet saját kezükkel mm, kikaparni. tehát így ilyen száraz és félszáraz területeken egész egyszerűen nem ö, tudnak élni az emberek. De ez a klímaváltozásnak is következménye. Elmagyarázták számomra a pásztor élettel foglalkozók, hogy ők ott szeretnének élni az adott térségben. Természetesen ha hozzáférnek a vízhez, az energiához, az egészségügyi szolgáltatáshoz, az energiához, szállítási lehetőségeik vannak, oktatáshoz, a tudáshoz, a, az állatokkal kapcsolatos tudásra is szükségük van. E három ország mezőgazdasági jövedelme nagyon fontos lenne gazdasági szempontból. Arra van szükségük, hogy határokon átvándorolhassanak, eh, erre lehetőséget kapjanak. Aztán a föld kisajátítás is eh, egy probléma. Ez már a múlt évben is eh, látható volt. Aztán sok a konfliktus, etnikai konfliktusok is, sokszor több száz éves konfliktusokról van szó, és ezeket nagyon nehéz megszüntetni. Itt ennél sokkal többről van szó, mint a humanitárius segítségnyújtásról. Ugye itt beszéltünk a segítségnyújtásról és a fejlesztési politikáról, hogy a kettő között kapcsolat van. E, szükség van arra, hogy a fejlesztési politikáinkat újra gondoljuk ebben a régióban. Azt hiszem, hogy sokkal nehezebb ezen a területen megváltoztatni a gondolkozásunkat. A klímaváltozás nem a, ezek a mezőgazdaságban pásztor e, életet élő emberek okozták. Azonban most már látjuk, hogy 2008 óta egy kicsit megváltozott a gondolkozást is, de mindenképpen az élelmiszerbiztonság kell, hogy maradjon az egyik első prioritás az uniós országok számára is az elkövetkezendő években. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne. Össze is köszönöm az elhangzottakat ugye a pénz hiánya kapcsolatosan a tagállamok mennyi, milyen összegű összegeket nyújtanak valójában. Aztán elmondta, hogy a bizottság mennyit szán ezekre a kiadásokra, de nem jól emlékszem, hogy mit is mondott, ha megismételné a humanitárius segítségnyújtás kapcsán hogyan lehet például Eritreában eljutni az emberekhez? Hogyan jut el a segítség? Hallottuk azt is, hogy hosszú távon gondolkodnak, élelmiszer, biztonság és így tovább. De mondhatjuk, elmondhatjuk-e, hogy mit tettek meg eddig? Tudták-e enyhíteni a válságot? Hogy vannak -e emberek, akiknek az élete esetleg jobb lett? Ugye ezekhez a programokhoz nem férnek hozzá a pásztorok, Természetesen ugye ők azok, akik vándor életet élnek, ezért nem férnek hozzá a programokhoz, vagy mi az oka, hogy nem tudják őket is bevonni ezekbe a programokba. Aztán a, támogatják azt, hogy ugye az állatokat exportálják, de hát hová? Hová? Regionális exportról, vagy milyen exportról beszélnek? mindenképpen el kell gondolkodni a rövidtávú problémányhítésen és a hosszú távú fejlesztésen. Azt hiszem, hogy mindez még nagyon hosszú időt igényel, amikor elindultak ezek a programok, azok jól indultak, de úgy tűnik, hogy egy kicsit meghátráltunk bizonyos programokban. Van, amikor a parlamentet, a bizottságot és a tagállamokat sem vontak, vonták be minden programban. Köszönöm, Rusz asszony. Következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Berman úrral egyet tudok érteni Ami most Afrika szarván történik, tulajdonképpen megbukott politikáknak köszönhető. Korrupció van a kormányokban, illetve nem jól kormányozzák ezeket az országokat. Amikor 1983-84-ben jelentős éhínség volt, akkor egyetemistákként Tesszalonikiben élelmiszereket választottunk ki, pénzt is gyűjtöttünk, azért, hogy ezt elküldhessük Etiópiába. Minden bizonyal önök közül is sokan emlékeznek még ezekre az eseményekre. Az etióp repülőgépek löv, lőttek a segélyszállítmányokat szállító repülőkre. Nem tudom, hogy ezek a képek még elevenen élnek-e önökben. Nem tudjuk pontosan, hogy hol van a tényleges igény, de másrészt pedig bombáznak egy országot. Azt gondolom, hogy itt három dolog játszik fontos szerepet. Egyrészt a nemzetközi szervezetek, és örülök annak, hogy hallhattuk, hogy ezek a szervezetek léteznek, és azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindent lehet elérni, például sovány zsírtartalmú tejporral, ami a gyermekek alul tápláltságát akadályozhatná meg. A második tényező az ott élő emberek helyzete. Ezeket az embereket ki kell képezni, és meg kell próbálni a kis közösségekben képzési intézkedéseket megvalósítani. Az elmúlt 16 évben többször tapasztaltam azt, hogy a kis közösségekkel kell kezdeni a munkát, és nem a központi kormányunkhoz kell fordulni, hiszen nem nekik van szükségük humanitárius segítségnyújtása külföldről. Azok a programok, amelyeket megfogalmaztunk, kialakítottunk, ezeket nagyon sok regionális közösség folytatja, illetve valósítja meg, és Ezeket a területeket tovább szeretnénk fejleszteni, hiszen itt továbbra is éhénységben szerveznek az, szenvednek az emberek. Üzemanyagokat illeti. létezett egy program, amely az afrikai nép számára nem hozott előnyöket. Hogyha kukoricát főleg bióüzemanyagok előállítására használják, akkor az embereknek nincs mit enniük. Afrika északi részei megpróbáltuk ezt a helyzetet kontrollálni, és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Az európai országok, amelyekből segítség érkezik Európába, itt is különböző programok léteznek, az élelmiszereket feleslegekből bocsátják rendelkezésre, és itt is szükség van arra, hogy az európai lakosságot is megfelelően képezzék, azért, hogy azok az élelmiszerek ténylegesen eljuthassanak ezekbe az országokba. Én most saját magamnak adom meg a szó, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, de a politikai bátorság az lenne a fontos. Nagyon sok esetben hiányzik ez a politikai bátorság. Én úgy gondolom, hogy most már eljött annak az ideje, hogy természetesen, hogy felvegyük a harcot a korrupcióval, de ez a spekuláció, amelyről az Oxfam képviselője beszélt, ez nagyon fontos. Tehát eljött az idő, hogy az európai országok, vagy az amerikaiak tudják azt, hogy mi a helyzet az élelmiszer területén, a, a spekuláció, a korrupció terén. Azt hiszem, hogy nem vagyunk elég hatékonyak ezeken a területeken. Ez egy politikai szándék is. Azt hiszem, hogy nem pártoktól függ mindez, ezen felül kell kerekednünk, és felhívok minden képviselőt arra, hogy legyünk elég bátrak, és igenis vegyük fel a harcot a spekuláció ellen. Most ez, ez szégyen teljes dolog, és most már ezt nem szabad elfogadni. Most pedig Cortesz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, vagyis hát teljes mértékben osztom az elhangzott véleményeket, szeretnék köszönetet mondani az ön munkájáért is, az Oxfam munkájáért, a bizottság munkájáért kiváló volt a legutóbbi jelentés, és természetesen köszönetet érdemelnek az NGO-k, amelyek a helyszínen ott dolgoznak. Azt is látjuk, hogy ugye hol is van a szegénység, és tudjuk, hogy mit kellene tenni, hogy felvegyük a harcot a szegénység ellen. Tudjuk, hogy a klímaváltozást mit okozott az utóbbi években. Mindenképpen együtt kell harcolnunk, tehát a szegénység és a klímaváltozás ellen. Az Afrika szarva térségben ez a helyzet állandóan ismétlődik. Nagyon ő, kiváló munkát végeznek ebben a térségben az európai emberek és a világszinten most már mindenki tudja, hogy mi is a helyzet. Azt hiszem, hogy egyfajta mea kulpát kell mindenkinek elvégeznie, hogy az Európai Unió sokkal jobban foglalkozzon ezzel a témával. Ugyanez a volt a helyzet Haitivel, Pakisztánnal, ugyanerre van szükség azonban sajnos, és ez nagyon-nagyon sajnálatos, hogy itt több millió embernek kell a lehető leggyorsabban segítséget nyújtani. Tehát ismétlen köszönetet mondok az önök kiváló munkájáért. Nagyon jól ismerik a témát, a helyszínt nagyon pontos információkkal eh, szolgálnak. A hónap végén én is eh, meglátogatom Etiópiát, és szeretnék találkozni az ottani eh, emberekkel. Majd megnézem, hogy mi is a helyzet. Lehet, hogy önökkel is találkozni fogok. Köszönöm. Nem tudom, hogy nincs más kérdés az NGO-kkal kapcsolatosan. Ugye azt hallottuk, hogy hogy elkeznek gondolkodni a génmódosított termékekről is. Most pedig nem tudom, hogy ki kér még szót, megadom a szót. Vagy pedig most a válaszok következnek, igen. Tehát nem tudom kikezdeni a válaszokat. Nagyon röviden, elnök asszony. Nagyon pontos, precíz kérdéseket kaptunk, és nagyon szívesen válaszolunk ezekre ami, hogy a bizottság mennyit költ összességében, jelen pillanatban 98 millió eurót költött, 98 millió 2011-ben, tehát összességében 83 millió, tehát fordítottak pontosan erre a területre, és természetesen ez egy igen jelentős összeg, de valószínűleg sokkal többre van szükség. Ami Eritreát illeti, ez egy nagyon érzékeny kérdés és terület, de fel kell ismerni azt a tényt, hogyha a, a, a nemzetközi szervek nem tudnak működni ebben az országban, akkor lehetetlenné válik a helyzet tehát valamilyen módon máshogy használják, más célokra használják a mi támogatásunkat, például a katonaságnak vagy a kormánynak adják át. Tehát nem mozoghatunk szabadon, nem hagyhatjuk el aszmarát, nem tudjuk önállóan felmérni a helyzetet, hogy mi történik valójában, nem tudunk hozzáférni azokhoz, akiknek szánjuk ezeket a segélyeket, tehát tulajdonképpen nulla az a munka, amit mi ott el tudunk végezni. És hogyha nem tudunk eljutni azokhoz, akiknek szálljuk a segítséget, ők próbálnak velünk kapcsolatba lépni, mint több ember Eritreából, például Szudánban jelenik meg, átmennek valahogy a határon, jelen pillanatban mi csak válaszolunk ezekre a helyzetekre, de ugyanakkor már 2000 óta megpróbálunk felkészülni a, regionális jellegű szárazságra, tehát fel kell készülni ezekre a helyzetekre, és ott a helyszínen kell a kapacitásokat kifejleszteni a helyi közösségekben, és 2006 óta E, így e, jártunk el, és ez hatékonyan működik, erre megvannak a bizonyítékok, a partnerek részéről is, a Cornél, Oxfam, a civil szervezetek is e, tanúsíthatják, hogy mindaz, amit ott meg tudtunk oldani, nem oldotta meg a helyzetet, de enyhítette. Köszönöm szépen. Köszönöm. nem kaptunk különösebb kérdést. Minden esetre köszönjük szépen mindazoknak, akik megdicsérték a, a munkánkat, de ugyanakkor minden olyan alkalommal, amikor van valamiféle válság ilyen tekintetben, akkor mindig említik, hogy nem volt elég fejlesztés, hogy nem volt megfelelő felelősségre vonás, például elszámoltathatóság a kormány részéről, és így tovább. De minden esetre, amikor csökken a válság, akkor úgy tűnik, hogy az emberek nem fordítanak annyi erőfeszítést ezekre a problémákra. És ha az az érzésünk, hogy a kormányok részéről nincs igazi politikai akarat. Európában viszont nagyon fontos lenne, hogy, hogy példát mutassunk ilyen értelemben, és hogy természetesen a, az élelmezés biztonságra és a táplálkozási biztonságra további figyelmet kell fordítani, és természetesen az eredmények sem maradnak el. Vannak pozitív példák, vannak olyan kormányok, amelyek bizonyították, hogy létezik a politikai akarat, sikerült a, a, az extrém szegénységből valahogy kisegíteni az embereket, az alultápláltság ellen is felvették a küzdelmet, az élelmezés biztonság szempontjából is sokat tettek de természetesen ezen a területen, ahol mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak, olyan emberekről van szó, akik akár gazdasági jellegű probléma jelentkezik, akár valamiféle katasztrófa, természetesen mindig is rajtuk csattan az ostor. És éppen ezért nem csak a, a a válságokról kell beszélni, hanem a helyzet komolyságáról általában, és az élelmiszer biztonság és a, a táplálkozási biztonság prioritást kell, hogy élvezzen minden alkalommal. A válságon kívül is. Valóban így van, hogy az elnök asszony. Tessék. Köszönöm szépen. Három kérdést kaptunk a kooperáció szempontjából. Tehát először is a szomáliai export, azután export ilyen szempontból Jemen és Szaudi-Arábiába irányul, és ugyanakkor biztonsági hálózatról is, hálóról is szó volt Etiópiában, ahol is kapacitást hoztak létre, olyan értelemben, hogy minden alkalommal ne kövesse a, a szegénység ezeket a válságokat. De minden esetre a hatás teljesen nyilvánvaló, még akkor is, hogyha nem ölt ekkora méretet. Tehát természetesen a, sokkal könnyebb az embereknek visszatérni a, a normális tevékenységhez, amennyiben szárasság van, ha fel, felkészültek rá. Ugyanakkor a pozitív tényező a biztonsági hálóban az, hogy létezik ez a mechanizmus. Tehát abban a pillanatban, amikor a, a válság jelentkezik, akkor növelni lehet ezt a, ezt a biztonsági hálót. Nem könnyű, de lehetséges. Ugyanakkor, ami a az állattenyésztés illeti, tehát a legeltetést, a pásztori tevékenységet, ide nem terjed ki a biztonsági hálók, és pedig két okból. Egyrészt történelmi szempontból, amikor ez létrejött 2005-ben, ugye ez elég új keletű, akkor az elsősorban a farmerekre vonatkozott, és később terjesztették ki a, az állattenyésztés legeltetési területekre, például Szomáliában. De ugyanakkor, ahogy ezt létrehozták, nagyon sok függ a az állami létesítményektől, tehát ahol az emberek hosszabb ideig letelepednek, például ott lehetséges elérni őket egy ilyenfajta mechanizmus segítségével, amennyiben állandóan mozognak, utaznak, nagyon nehéz elérni őket. Köszönöm. Rendben van. Gondolom, hogy rátérhetünk a következő pontra. Elnézést kell lenni, hogy szeretne még hozzászólni. Igen, lenne még egy megjegyzésem. Szó volt a lehetőségekről, a génkezelt termékekről is, és azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha erről is megmondanák a véleményüket, mert én úgy látom, hogy az organikus gazdálkodás sokkal hasznosabb lehetne ott, mert kevesebb gépesítés szükséges hozzá, és gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne a kisebb gazdaságoknak az élelmiszer biztonságát így biztosítani, de ugyanakkor természetesen ott van a bioüzemanyag előállítása. És szeretném tudni, hogy mi a véleményük mindenről. Tessék, parancsoljanak, válaszoljanak erre. Nagyon jó kérdés, hogy az elnök asszony. Hát itt sokkal széles köröbb kérdésről van szó, mint kizárólag az Afrika szar, vagy ez a, ez a terület, ugyanis világszerte, nem csak Afrikában, hanem egyéb területeken is bizonyos típusú technológiákat nagyon nehéz előírni. És visszatérve arra a kommunikációra, ami tavaly történt az élelmiszerbiztonság szempontjából, és ezt az Európai Bizottság végezte el, tehát amikor intenzívebb gazdálkodásról van szó, akkor természetesen az, megint csak az általános helyzetről beszélünk, tehát a termelékenységet kell növelni, ugyanis nagyon alacsony a termelékenység. De hogy ez fenntartható módon történjék, természetesen ilyen szempontból természetesen figyelembe kell venni az ökológiai szempontokat, és, és körülbelül ezt a választ tudom csak adni jelen pillanatban. Rendben van. Azt hiszem, hogy erről egy külön eszmecserét kellene folytatni, talán majd egy következő bizottsági ülésen, amikor is a különböző típusú gazdálkodási módszerektől, transzgenikus kukoricáról volt szó, biotermékekről is szó volt, tehát úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogy a szakértők bevagásával vizsgáljuk meg ezt a kérdést. A, most pedig térjünk rá a perui választások megfigyelésére, és pedig a második fordulóra. Előre köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, és azoknak is, akik itt voltak az előbbi eszmecsere során. Nagyon érdekes, értékes volt ez a vita. Tehát milyen következtetést vontak le a megfigyelésekből, tehát a parlament részéről. Salafranca úr volt ott, őt hívtuk meg, Salafranca urat, hogy számoljon be, de sajnos más kötelezettségek miatt nem lehet itt jelen, és éppen ezért szeretném, hogyha mindenki csendben hagyná el a termét, és eh, Milbao asszonynak eh, szeretném megadni a szót. De acuerdo? Rendben van, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom összefoglalni egy kis bevezetővel azt, hogy hogyan is zajlott le a mi munkánk, a megfigyelő küldöttség munkája több mint 20 millió perui polgár vett részt az első fordulóban a választásokon, 130 képviselőt választottak meg, ötöt pedig az andok belítérségre. Nem kapta meg mindenki az 51 százalékot, tehát egyik jelölt sem, éppen ezért egy második fordulóra került sor. Olyanta és Fujimori képviselők között dölt el a választás. Az Európai Parlament hét tagja vett részt, mint megfigyelő küldöttség. A parlament delegációja a következőkből állt. Ezek az EPP részéről, aztán a többiek az szocialisták részéről és az ECR részéről Kaminski úr. Én jó magam a delegáció vezetője voltam az ALDE részéről. A választásokat illetően Peru jelenleg gazdasága egy stabil helyzetben van. 700 százalékos volt a gazdasági növekedés az utóbbi években, sőt 2008-ban 8 százalékos volt, ez egy történelmi eredmény volt. Azt is láttuk a különböző tárgyalások során, azonban, hogy a szegénységi szint még mindig elég magas, az andok menti sok esetben a szegénységi szint 60-70 százalékot is elér elér. Az alultápláltság is elég jelentős bizonyos területeken, és a szociális jutatások azonban nagyon alacsonyak. Több mint 10%-át szánják a szociális jutatásokra a mm, GDP-nek az emberi jogok, a politikai kérdések, a demokrácia már 2002, vagyis inkább 2000 óta ismét jelen vannak az országban, tehát egy demokratizációs folyamat zajlott le. Ezzel kapcsolatosan szeretném azt is elmondani, hogy Kolumbia, Peru és a parlament között létezik egy kereskedelmi megállapodás, ezt még ratifikálni kell a két mm, ország parlamentje által. Tehát, ahogy mondtam, egy második fordulóra került sor júniusban, mert nem kapta meg egyik jelölt sem az 50 ot Kuczynski Toledo, Castaneda urak 31,7 százalékot kaptak a szavazáson, Fujimori úr pedig 50-nél valamivel kevesebbet, tehát ők voltak a fő jelöltek, és egy harmadik politikai párt is részt vett a választásokon. Van egy választási törvény, amely egy új rendszert vezetett be, nevezetesen azt, hogy a választási listákon 30%-ban nők legyenek a választhatók, de sajnos most már 2011-ben ez a 30% 22,6 tizedre csökkent. Több, kb. 20 millióan mentek el szavazni, 750 ezer perui külföldön szavazott. Az első fordulóban 83,7% volt a részvétel a választóknak, Az adatokban, amelyeket megkaptunk, azt is látjuk, hogy hogy vannak olyanok is, akik tehát a választások mindenképpen kötelezőek, viszont vannak olyanok, akik inkább fizet, megfizetik a büntetést, de nem mennek el választani, vagy olyanok is a, list, a névlistákon maradtak, akik már elhunytak. Az Európai Unió választási megfigyelője, megfigyelői ott voltak a helyszínen, és más országok megfigyelői is ott voltak, az Európai Parlament delegáció és más delegációk között kiváló volt a kapcsolat. Már a, amikor megérkeztünk Peruba, akkor elindultak a tárgyalások a választási kampány során szó volt a média szerepéről, a vezetőkkel való kapcsolatokról. Azt is el szeretném mondani, hogy Keiko Fujimoraval, Olandával is találkoztunk, Kuczynski úrral is találkoztunk a perui intézmények, a választási intézmények képviselőivel, az Európai Uniós nagykövetekkel, valamint az Andoki Parlament képviselőivel. Az Európai Unió nagyköveteivel informatív találkozónk volt még a sajtótájékoztató előtt. Részt vettünk a választások megnyitóján valamint a választási irodák lezárásánál is ott voltunk, bezárásánál is ott voltunk, találkoztunk a minisztériumi képviselőkkel. A, elmondható az, hogy a nagyon precízen és komolyan számolták össze a szavazatokat, a külföldön leadott szavazatokat is az átláthatóság nagyon fontos szerepet játszott a ö, számláló ö, bizottság munkája is nagyon ö, jól zajlott le. Több mint 5000 ember végezte el ezt a feladatot. El kell mondani azt is, hogy ahogy mondtam már, 20 millió ember szavazott, és mm, körülbelül 320 problémát találtunk, amely problémákat mm, meg is tudtuk oldani ott a választás napján. Azt hiszem, hogy az Peruban az egyik olyan választás volt ez, amelyet sokan vittattak, ugyanis nagyon szoros volt a az eredmény a két jelölt között. Voltak centrista csoportok is, amelyek aztán az egyik vagy a másik jelölt mellé álltak, és nagyon sok ember pontosan azokat a jelölteket nem igazán támogatta, akik aztán szavaztak, akikre aztán szavaztak mégis. Van, aki azt mondta, hogy fujimori Fujimori-ra nem fog szavazni, Malamrára nem fog szavazni, aztán mégis ezekre a jelöltekre szavaztak. 2,2 százalék volt mindössze a különbség a két jelölt között. Fujimori vezetett, aztán láttuk, hogy a tendencia megváltozott, szinte percenként, óránként változott a helyzet. A médiák elmondták, hogy Umala képviselő sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudott kialakítani az emberekkel, Fujimori pedig egy populistább, hidegebb kampányt folytatott le, mint Humala jelölt. Volt egy dolog, amire nem vártunk, legalábbis Keiko Fujimori kampánya során, nevezetesen, hogy beszélt Fujimori elnök, már mint a saját apja elnöksége során bekövetkezett erőszakos sterilizációról is. Ez nagyon meggyőző volt, és volt számos kommentár, amely elhangzott azzal kapcsolatosan, hogy miért is vezette be ezt a rendszert Fujimori elnök, és ez természetesen Humala javára játszott. Senki nem fogadta el azt, hogy ne kapjon magyarázatot az, hogy mi is történt az apja elnöksége alatt. Keiko Fujimori tehát elmondta nekünk, hogyha Humala nyeri meg a választásokat, akkor ő gratulálni fog neki. És a sajtókonferencia eh, nagyon fontos volt eh, az Európai Parlamenti Delegáció szempontjából is. Eh, elmondtuk, hogy az elektronikus szavazás sikeres volt, hogy a szavazatok megszámlálása nagyon komolyan történt beszéltünk a sajtó szerepéről is, amely szorosan követte az egész választási hadjáratot. Azt hiszem, hogy ez az egész folyamat nagyon pozitív volt, nagyon jelentős volt, és két hónap alatt, két hónapon belül a jelentés meg is születik majd erről a munkáról. Végül pedig azt mondanám, hogy összességében nagyon jól zajlottak le a választások Peruban. Természetesen van néhány gyakorlati elem, amelyet lehet javítani. Nagyon sokat tettek a, például a hátrányos helyzetűekért, a rokantakért, nagyon sokat tudnánk mi is tanulni tőlük például ezeken a területeken és azt hiszem, hogy az európai választásokon is fel kell használni ezeket a tapasztalatokat, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és hogy tudjuk, hogy mit is tesznek a politikai pártok ebben a rendszerben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig a képviselők kapnak szót. Ki akar szólni? Cortez úr. Sí, seré muy breve, Csak nagyon rövidre fogom a mondandómat. Az elnök asszonynak köszönetet szeretnék mondani a jelentésért és a Választási Megfigyelő Bizottság munkáját is meg szeretném köszönni. Azt gondolom, hogy szerepünkre büszkék lehetünk a választási megfigyelésnél. Úgy érzem, nagyon fontos ez a feladat, rendkívül fontos. Az Európai Parlament eh, meghatározó szerepet eh, játszik. Néhány hónappal ezelőtt Peruba látogathattam. Fujimori úrral is találkoztam, illetve más személyiségekkel, illetve megbeszéléseket folytathattam a választások előtt, még a választási kampány idején. A következőt szeretném megkérdezni az elnökasszonytól, a delegáció vezetőjétől. Még egyszer eh, szeret, eh, szeretném megköszönni a munkáját. Mario Vargas Ljószával eh, voltak kapcsolata, illetve Alexandro Tolédóval sikerült -e találkozniuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én is gratulálni szeretnék a csapatnak az Európai Unió választási megfigyelési missziójának, és a technikai jellegű szakértelemhez, illetve mindazok munkáját meg szeretném köszönni, akik az Európai Parlamenti Delegáció képviseletében részt vettek ebben a munkában. Alexandro Taredo és Mario Vargas Llosa személyre visszatérni. Már Jóváges Jószával nem tudtunk kapcsolatot felvenni, sajnos így nem számíthattunk az ő támogatására. Ez nagyon fontos lett volna, tehát erről nem tudok több információt szolgáltatni. Ami Alejandro eh, Toledo illeti, Az első választási fordulón Alejandro Toledo 33%-os támogatságot eh, élvezett. Jó kampányt folytatott. Nekarjanszki úr például Őt kritik, kritizálták, és a választóknak ez nem tetszett, éppen ezért megbüntették. Torino úr a tárgyalásokon, amelyeken részt vettünk, Úgy gondolom, hogy ő felelősséget érzett, mert amikor mi oda látogattunk, akkor láttuk, hogy a szociális helyzet miatt nyomás volt érzékelhető, az emberek aggódtak, amiatt, hogy Peru merre fele tart. Amiatt, hogy vajon Chavezhez és Venezuelához közelítenek-e majd, vagy liberálisabb gazdaság valósítható-e meg. A gazdasági ágazatok jelentős nyomást gyakoroltak Toledóra, és az ő szerepe az volt, hogy ő elmondja, felelősséget érez. Mivel a szociális partnerek azt kérték tőle, hogy kiegyensúlyozott szerepet vállaljon a jövőben. Hát Toledo ezt képviselte, az USA-ba látogatott, és a különböző szektorokkal felvette a kapcsolatot, ez volt az ő szerepe a magatartása, a hozzáállása, illetve a kampány volt az, ami az ő büntetését eredményezte. Most a bizottságnak adom meg a szót. Három percünk van még, és ketten kértek szót, de nem muszáj hozzászólni. Szeretnének szót kérni? Köszönöm, Monsieur Melado. Meladó, vagy a külügyi szolgálat képviselője. Permettez-moi simplement... Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretnék néhány megjegyzéssel élni, rövid megjegyzéssel. Nem szeretnék a részletekre kitérni, a választás részleteire, hiszen világosan hallottuk ezt Bilbao asszonytól. Azt szeretném csak elmondani, hogy vannak olyan aspektusok, amelyek érdekesek, és ezeket fontos hangsúlyozni a választási megfigyelési látogatás kapcsán az Európai Unió kifelé is látható volt. Nagyon fontos volt ez a választások során eh, Perúban, a választási megfigyelőnek köszönhetően. Az Európai Unió nagyon gyakran jelent meg a helyi sajtóban, a nemzetközi sajtóban is. A nemzetközi sajtót érdekelte a eh, Perúi választások kérdése. És ez a láthatóság nagyon fontos volt az Európai Unió láthatósága miatt, és ez az egész Latin Amerikát tekintve fontos. A választási megfigyelő misszió lehetőséget biztosult arra, hogy megerősítsük politikai, bilaterális politikai kapcsolatainkat Peruval. Azt gondolom, hogy ez még fontosabb, mint az Umala úr kampányával kapcsolatos kötődések, és ez egy nagyon jó út annak érdekében, hogy folytassuk, erősítsük meg a politikai párbeszédet Peruval. Tudni kell azt, hogy mi azt szeretnénk, hogy az Európai Unióra úgy tekintenének, mint politikai szereplőre, a Perúval folytatott kapcsolatokban egy olyan szereplőre, akit érdekel a kormányzás, a demokrácia, a fejlesztés kérdés, és nem csak a kereskedelmi kérdések, a gazdasági kapcsolatok kérdése, hiszen ez gyakran jellemzik Latin-Amerikára fenntartott kapcsolataink. Tehát nagyon fontosnak tartjuk a politikai kapcsolatokat Perúval, ezek megerősítését, és van még egy további fontos aspektus, ez pedig az Európai Unió szavahihetősége. Peruban eh, és Latin Amerikában ez a misszió hozzájárult ahhoz, hogy ez megerősödjön a szakmai szigornak köszönhetően, illetve a eh, misszió a delegáció politikai elképzeléseinek köszönhetően. Azt gondolom, hogy Latin Amerikában és Peruban az Európai Unió egy szavahihető eh, szereplő, ami a demokrácia támogatását, a kormányzás támogatását, illetve a választási megfigyelést. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos földrajzi egyensúly valósulhatott meg az európai külkapcsolatait illetően, hiszen Latin-Amerika egy olyan térség, ahol ezt az aspektust tovább kell fejleszteni. Ami pedig 2011-et illeti, azt gondolom, ez volt a legfontosabb választás megfigyelési misszió, amit Latin-Amerikába küldtünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy mindenki szót kapott, úgyhogy eltérhetünk a hatos napi rendi pontra. Ez a fejlesztés finanszírozása bizottság kommunikét adott ki arról, hogy az Európai Unió felelősségvállását hogyan lehet erősíteni a fejlesztésben. Ez a kommuniké az előrelépéssel foglalkozik, amit az Európai Unió és a tagországai elértek a segítségnyújtás, fejlesztési segítségnyújtás hatékonysága, átláthatósága kapcsán, illetve a résztvevő országokat illetően, illetve ami a finanszírozás innovatív módszereit illeti. A bizottság is nyilatkozott, ebben a kérdésben készült egy eh, állásfoglalás indítvány, amit a következő plenárison szeretnénk bemutatni. Az Európai Bizottságot meghívtuk erre az ülésre, hogy mutassa be a kommunikét. Eh, meghívtuk ez, ezen kívül az Európai Központot, eh, ami az fejlesztési politikával foglalkozik. Megkérjük őket, hogy osszák meg nézeteiket velünk a fejlesztési politika jövővel kapcsolatban. A CEDGP volt társszerzője ennek az anyagnak, a bizottságnak adom meg a szót, Renáta Hálán asszonynak, és maximum 10 percet tudok biztosítani. Hálán asszony, parancsoljon öné a szó. So I will do the present. A bizottság nevében fogom megtartani ezt a beszámolót, és először is meg szeretném köszönni, hogy bemutathatom ezt a jelentést, és hogy a parlament mennyire érdeklődik a, a kérdés iránt. El is készítettük a szöveget, ki fogjuk osztani majd, de meg lehet nézni e mindazt, amit most itt elmondok, és ugyanakkor nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, és hogyha a későbbiekben lesznek ilyenek. Először is a 27 tagállamoknak az elkötelezettségéről, cirkítőzéseiről van szó, pénzügyi szempontból, de ez sokkal távolabb mutat, mint a, a fejlődési támogatás, tehát itt nem csak donorokról van, van szó, itt tulajdonképpen nem csak a, arról van szó, amit a több éves pénzügyi keretként emlegetünk. Itt tulajdonképpen az, az, az Egyesült Nemzetek konferenciája, és azután a következő konferencia során hangzott el, és természetesen követni kell a haladást a 27 állam segítségével, és a tanácsnak kell évente jelenteni tulajdonképpen a kötelezettségeket is bevették ide az EU szempontjából, és most már megvan ezzel kapcsolatban a, a, a terv és a működési terv a munkamegosztásra vonatkozólag valójában a jó kormányzás, az adózás, a fejlesztés, az, éghajlat változás követése a különböző országokban, és megfelelően és megbízható módon kell ezt követni, és a kapcsolatokat szem előtt tartani a tagállamok és a bizottság között. Ugyanakkor itt van az első jelentés, az a helyzettel kapcsolatban. Ez arra vonatkozik, hogy mi volt a helyzet 2010 júniusában, és újabb tényezők jelentkeztek azóta. Először is az átláthatóság és a, ez elszámoltathatóság volt nagyon fontos a jelentés szempontjából, és ennek akartunk megfelelni, módosítottuk a formátumot, E, világosabban és önálló módon oldottuk meg ezt a feladatot, most már nem kapcsolódnak ezek egyéb e, bizottsági munkákhoz, az összefoglalót e, majd külön nyilvánosságra hozzuk, és először is a 24 tagállam válaszait akartuk publikálni az éves kérdőívre vonatkozólag, és természetesen ennek alapján akarjuk a a jelentést összeállítani, hét tagállam nem is akarta megosztani a véleményét eddig, de most már megvan a 27 válasz, plusz a bizottságé is, amit az interneten meg lehet kapni, tehát nagy lépést tettünk előre átláthatóság szempontjából. Milyen témákkal foglalkozunk elsősorban, a közös elkötelezettségről van szó, az EU az Egyesült Nemzetek agendájával kapcsolatban lefedjük a következő területeket, adózásfejlesztés, a pénzügyi finanszírozási mechanizmusok, pénzügyi támogatás, hatékonyság, adósság, kereskedelem, fejlesztés, és a globális kihívások, a klímaváltozás és a fejlődő országoknak a támogatása a nemzetközi pénzintézményeken keresztül. Szeretném megkérni a jelenlévőket, hogy vizsgálják meg az első grafikont, amiből kiderül a pénzügyi források fontossága, és itt látjuk az export bevételt, ami sokkal fontosabb, mint az óda, és a, a migránsok támogatása is magasabb ennél, de ugyanakkor az óda még mindig a leglényegesebb célkitűzésünk ilyen szempontból, és ebből a szempontból elsősorban az ódára koncentrálunk a, az EU ö, ö, végeredményben ö, 0,7%-ot akart mobilizálni ilyen szempontból támogatás céljaira, és van egy határidő is, és pedig 2015 ahhoz, hogy ide eljussunk, már 2002-ben az EU eldöntötte, hogy három lépésben halad előre egy egyéni és közös célkitűzések, kettő átmeneti célkitűzések 2006, 2010, 2015, és összességében a 2006-os célkitűzést elértük, egyes országok nem érték el ezt egyénileg, 2010-ben a a, célkétűzés e szempontjából 15 milliárdos hiányt láttunk, ezt is látni lehet az utolsó táblázatban. Sikerült 0,43%-ot a GNI-ből mobilizálni, ennél tök, sokkal több kellett volna, de azok az országok, amelyek már 2006-os célkitűzésre értek el, azok természetesen a 2010-esnek csetettek eleget. Azon kívül sajnálatos módon az, hogy többen nem teljesítették a célkitűzést, a kollektív elkötelezettségnek se tudtunk eleget tenni az EU szempontjából 2010-ben. 2015 szempontjából mobilizálni kell 0,7%-ot, legalábbis 15%-ban, és azon kívül egyes országok ennél többet tudnak teljesíteni, és ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ez még egy új kihívás, de minden esetre mindenki megpróbálja majd ezt a célkitűzést elérni, de kérdés, hogy hogyan áll jelen pillanatig a helyzet. 55 50 milliárdról van itt szó, 2004 és 2010 között, hogyha folytatódik a jelenlegi helyzet, különösen a, a válság, akkor ez egy, akkor 25 év kellene, nem pedig 5 ahhoz, hogy, hogy elérjük ezt a 0,7%-os célkitűzést, ami azt jelenti, hogy óriási lépéseket kell tenni a tagállamokba, hogy teljesíteni tudják ezt az elkötelezettséget ugyanakkor a, a, a, az úgynevezett donorok szempontjából egyesek már nagyon jól teljesítenek, tehát a jó teljesítmény tulajdonképpen arról szól, hogy sose csökkentsék a hozzájárulásokat az EU célkitűzések alatt. Na most kérdés az, hogy Afrikával kapcsolatban mi történt, nem értük el a célkitűzést 2010-re, eh, de nem eh, sok, eh, nem volt nagy a különbség. Összességében a támogatás szempontjából a második grafikonon és az utolsó oldalon lévő táblázaton is lehet látni mindezt és ugyanazt, azt is, ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyénileg hogyan teljesítettek a különböző tagállamok. Na most a javaslatok a megint csak az oda területén arról szóltak, hogy a lehető leggyorsabban el kell érni a 2010-es célkitűzést, hogy nemzeti tevékenység, több éves cselekvési terveket kell létrehozni, és hogy a törvényekbe is be kell iktatni az oda célkitűzéseket az elkövetkezendő évekre vonatkozólag, és ezeket, ezek az ajánlások tulajdonképpen nem újak, mert ez a bizottság már tavaly ősszel kiadott egy tanulmányt erre vonatkozólag, és ugyanakkor örömmel nyugtáztuk azt, hogy tulajdonképpen ez meg is felelt a, a a hosszú lejáratú elkötelezettségünknek, de ugyanakkor az oda mennyiségét Afrika szempontjából kell majd mindenképpen növelni. Ugyanakkor felkértük a különböző tagállamokat, hogy alkalmazzák, vezessék be ezeket a következtetéseket, hatékonyabbá kell tenni a, a segélyt, a támogatást, ezt jelenleg tanulmányozzák, és és ugyanakkor meg kell erősíteni a kereskedelemre vonatkozó támogatást, és itt specifikus ajánlások is léteznek, de mindenképpen a lehetőleg nagyobb bevételt kell valahogy, valamilyen módon generálni a kereskedelem segítségével. A klímaváltozásra vonatkozólag szintén szóltunk, és hogyan fogjuk mindezt követni a tanács szempontjából. Elsősorban az ODA jelentésről van itt szó, és az ebben foglalt elkötelezettségeket is csak részben tanulmányozták, a többire nem igazán reagáltak, és ugyanakkor az Európai Tanács, amelyik örömmel üdvözölte ezt a jelentést, E, nem igazán vette figyelembe azt, hogy mennyire sürgős az, hogy mobilizáljuk ezeket az alapokat, hogy elérhessük a célkétezéseket. A tanács elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy az egyéb területek finanszírozását is előmozdítsa, és ugyanakkor, ahogy elmélyül a válság, sokkal nehezebb lesz az oda finanszírozása több tagállam szempontjából. Éppen ezért a parlament szempontjából szeretnénk látni, hogy hogyan akarnak további összegeket erre fordítani. Erre vissza fogunk térni majd a, vitában, és tudom, hogy van egy másik előadó is, éppen ezért most és az előadást be is fejezem. Köszönöm szépen, mert nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a, a, az előadásokra szánt időt, most pedig Laport úrnak, az OCDPM-nek fogjuk átadni a szót, 8 percet kap ő is. Köszönöm szépen. Ez egy független alap, amelyik az európai fejlesztésre és a külkapcsolatokra fordítja a figyelmet és négy pontról szeretnék itt beszámolni. Először is nagyon fontos, hogy széles körű szempontokat veszünk figyelembe a, a támogatás szempontjából, ugyanis a fejlődés nem abból fakad, hogy több pénzt fordítunk. A pénz önmagában nem elég, ezt figyelembe kell venni, akár az euróról van szó, akár az EU-n kívüli területekről, és még az Afrikai Unió vagy az ottani intézmények is elismerik, hogy végeredményben a fejlődés, a fejlesztés az érintett országok kormányától függ végeredményben. Éppen ezért mi nem csak az óda segélyre fogunk koncentrálni, tehát nem csak a mennyiségre fogunk koncentrálni, ugyanis sokkal több szempontot kell itt figyelembe venni, és a felelősségre vonhatóság szempontjából ez volt az egyik legérdekesebb eredmény, tehát a, a, az ország saját forrásait kell, kell mozdósítani, a kereskedelmi kapacitások, a befektetés, a külső adósság, a politika, az éghajlatváltozás, mind ez figyelembe kell, hogy vétesen ahhoz, hogy a fejlődés valóban létrejöjjön, mert csak ilyen módon tudunk hozzájárulni az érintett társadalmak fejlődéséhez, és valódi haladást csak akkor tudunk elérni. Tehát ami az elszámoltathatóságot illeti, egy 500 oldalas anyagról van itt szó, és úgy érezzük, hogy ez valóban komoly felmérés azzal kapcsolatban, hogy hol is tartunk az elkötelezettségek szempontjából, és nagyon meg vagyunk elégedve azzal, hogy nyílt, közvetlen szövegről beszámolóról van itt szó, és a különböző felelősségi köröket is tanulmányozzák, és ez tovább mutat, mint csak a, a fejlesztési támogatás, tehát az óda. Jobb adózási, jobb kormányzási rendszer szükséges, a helyi forrásokat jobban kell kihasználni, a pénzügyi jellegű beruházások is hozzájárulhatnának a különböző országokban a fejlődéshez. Ilyen szempontból nagyon jó össze a, ez a jelentés, ugyanakkor az EU-t is e, bírálják ebben a jelentésben olyan értelemben, hogy sokkal többet tehetnénk, és több pénzt investálhatnánk be egyes területekben. A jelentésnek vannak hiányossága, és rendkívül ambiciózus szövegről van szó, de a jelentős hiányok vannak a bevezetés tekintetében. Ugyanis nem szabad a az OD célkitűzéseket el túlozni, ezeket nem fogjuk elérni. Tehát tulajdonképpen az, hogy 2015-re négy év múlva ilyen jelentős pénzügyi és gazdasági válság közepette 50 milliárdot tudunk majd az elkövetkezendő négy évben az odára fordítani, ez egyszerűen nevetséges. Tehát legyünk realisták ilyen szempontból, mi elérhető és mi nem elérhető. Ugyanakkor a bizottság se koncentrál kellőképpen az egyéb kérdésekre, ugyanis ott van az a 0,7% ami természetesen nagyon fontos, de nem ez az egyetlen pénzügyi forrás, amit meg kell vizsgálni. És e, ugyanakkor az EU e, sokkal ambiciózusabb e, lehetne, amikor is arról van szó, hogy hogyan lehet egyéb forrásokat mozgosítani odán túlmenően. És éppen ezért jelen pillanatban nem ismerjük előképpen azt a e, tényezőt, hogy az adózás irányítását is kézben kellene tartani a e, különböző országokban. Nagyon sok probléma van azzal kapcsolatban is, hogy a, a gazdasági politikát hogyan kezelik a fejlődő országokban, mennyire veszik komolyan az adófizetést, az adó begyűjtését, e, valójában fölösleges, töménytelen intézményt létrehozni, csak és e különböző ellenőrző szerveket, ha tudjuk, ha tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy alapjában éve nincs meg a megfelelő rendszer politikai szempontból, nem ellenőrzik helyileg a, a, az adózás, nem veszik komolyan, és ezt kellene, hogy az EU támogassa minden országban a fejlődő országokról van szó. Tehát tulajdonképpen meg kell vizsgálni azt, hogy melyek azok az országok, ahol ez nem veszik kellőképpen komolyan, hogyan lehet a fejlődő országokat támogatni az oda segítségével, a, a, a gyengébb lábon álló kormányokat hogyan lehet ilyen értelemben támogatni, hogyan lehet megszabni a, a fejlődés irányát, hogy lehet a munka megosztást ilyen értelemben jobban kézben tartani. Rendkívül fontos az, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk mindenre, és a megoldás nem abból áll, hogy több pénzt, több támogatást kell fordítani, hanem a fejlődésre kell koncentrálni, és pedig meg kell osztani a felelősségi köröket és a, a BRIC-ek bevonásával, a, a polgári, a civil szervezetek, magánszektor, fejlődő országok, mindnyáján össze kell, hogy fogjanak ilyen értelemben, és csak akkor tudjuk elérni valóban a fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseket. Mit tehet az Európai Parla Parlament ilyen értelemben? valójában nem igazán szólnak a, a parlament, az Európai Parlament szerepéről, figyelmeztetéseket lehetne megfogalmazni, például a, a teendőkkel kapcsolatban, a nacionalizálás szempont, államosítás szempontjából például a legtöbb tagállamban meg akarják kapni a saját pénzük értékét, bizonyos értelme ki akarják használni, és, és nem államosítani akarják a támogatásokat is. És nagyon fontos lenne, hogy ezt az egyirányú tevékenységet és megakadályozzák. Ez lenne az egyik szerepe a parlamentnek, és ugyanakkor azt is hangsúlyozni kellene, hogy mennyire fontos az, hogy ezt a, a, az obszessziót tulajdonképpen, ami arra irányul, hogy mindegyik segélynyújtó azonnal kézzelfogható eredményeket akar elérni, ez is helytelen, mert hosszú távú fejlesztési beruházásokra kell inkább koncentrálni, akkor is, hogyha nem lehet azonnal érzékelni ezeknek a hatását. Tehát inkább a hosszú távú segítségre kell támogat, koncentrálni, amikor is a kormányzást lehetne megreformálni. Ez érvényes a tagállamokra, ez érvényes a megsegített országokra egyaránt. Tehát nem szabad kizárólag rövid távra koncentrálni, mert a legtöbb tagállamban erre fordítják a figyelmet. Köszönöm szépen! Most pedig átadom a szót a küldetek. Pani Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönetet mondok Önöknek a beszámolóikért. A fejlesztési támogatás, az ODA talán nem a legjobb teljesítményt nyújtó mechanizmus a fejlődő országok felé nyújtott segélynyújtás terén, de hogyha az odáról beszélünk, akkor a mi politikán koherenciáról is beszélni kell. Én ma részt vettem a mezőgazdaság és fejlesztési bizottság ülésén, ahol a lengyel elnökség bemutatta a prioritásait, és azt is láttuk, hogy vannak olyan európai parlamenti képviselők, akik, akik olyan ötletekkel jönnek elő, a, hogyha azokat megvalósítanánk, akkor egész egyszerűen a politikai koherencia lenne válságban. Például erre külön akarják választani a különböző feladatokat, új szervezetet, világszervezetet akarnak létrehozni, amely csak is a mezőgazdasági termékek elosztásával foglalkozna aztán a piacvédelemről beszélnek. De, tehát, hogyha nincs meg a koherencia, akkor mindenféle politika veszélybe kerül. Az oda, odának mindenképpen koherensnek kell lennie. Két konkrét kérdésem van. Mi, hogyan lehetne a kiadásainkat növelni az oda terén. Itt elsősorban Afrikáról kellene beszélni. Vannak olyan tagállamok, amelyekben nagyon alacsonyak a, az odára szánt összegek hatalmas különbségek vannak a tagállamok között. Az Európai Bizottságnak van-e valamilyen ötlet azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne meggyőzni a tagállamokat, hogy legalább kétszázalékkal kal járuljanak hozzá? a segényújtásokhoz. A második kérdésem pedig a tagállamokat és a kötelezettségvállalásaikat illeti az oda területén. Itt egy nagyon veszélyes területet látunk, ami az összegeket illeti. azt látjuk, hogy inkább csökken a, a ö, kedv, tehát például Lengyelország, Románia, Lettország nagyon kevés összeget szánnak az odára, sőt, még inkább csökkentették is az eddig kiadott összegeket. Köszönöm, elnök asszony. A bevezető előadások a következőket mondatják velem. Először Laport úr mondandójával kapcsolatosan teljesen világos, hogy figyelmünk középpontjában kell eh, lennie a koherenciának, tehát itt nem csak a segítségnyújtási volumenekről, a támogatások volumenjéről kell beszélni, Eh, arról, hogy hogyan eh, szedik be az adókat. Eh, tehát minden országban állandóan foglalkozni kell ezzel a témával. Ami a jelentést illeti, azt látjuk, hogy egy állandó tehát állandóan foglalkozni kell ezzel a témával minden politikusnak, a, amikor a fejlesztésről beszélnek. A 0,7%-ot a mm, többi elvvel szemben szeretném felvetni. Laportú elmondta, hogy mi is a helyzet, de hogyha minden meg is valósul, még akkor is 0,7%-ra van szükség, hogy a világ kevésbé igazságtalan legyen a globalizáció terén. Ennyit a bevezetésről, továbbá el kell gondolkodni a donorokkal kapcsolatosan és az adományozókkal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy miért nem foglalkozunk többet azokkal, akik nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek. Én ha megnézem a az OCD fejlesztési listáját, akkor azt látjuk, hogy néhány kategóriái ország több mint 7%-kal járul hozzá, például Luxemburg, Dánia és Hollandia 0,9-ről 0,7-re is csökkentették bizonyos országok a hozzájárulásukat. Ha 27 országot veszük alapul, akkor azt látjuk, hogy csökkenek a remények, mert vannak, akik többet, többel járulnak hozzá, vannak, akik kevesebb. Vannak olyan országok, amelyek ugye 0,8 fölött vannak, vannak, akik megpróbálnak közelíteni a célkitűzéshez. 2005-ig Írország, Belgium, Spanyolország, amelyek nagyon példamutató országok, és amelyek megfelelnek, eleget tesznek a kötelezettségvállalásaiknak 2005-ben tett vállalásoknak. Aztán vannak olyan országok, amelyeknek nem sikerül ezeket a kötelezettségvállalásokat tartaniuk, például Németország, ami mellesleg nagyon furcsa, mert gazdaságilag a legjobban teljesítenek, és a válság két, három évvel után már nagyon jó a gazdasági jó gazdasági eredményeket mutatnak. Olaszország természetesen nagyon nehezen tudja ezt a célkitűzést megvalósítani. Példamutató az Egyesült Királyság is, ugyanis minden területen tudjuk azt, hogy vannak problémák, de a fejlesztési támogatások terén nem voltak, és ez egy nagyon rendkívüli dolog. Most mi, mi, milyen végkövetkeztetés lehet levonni mindebből? Vannak olyan országok, amelyek nagyon jól teljesítenek, és ennek ellenére a 0,7%-ot nem tudják teljesíteni. Vannak olyanok, amelyek sok a problémája, és mégis csak betartják ezt a célkitűzést, tehát ez politikai akarat kérdése is, és mindenképpen erre kell a hangsúlyt helyezni. Minden szereplőt mindenképpen tudatossá kell tenni e probléma iránt már holnap. És ez egy lényegbe vágó dolog, hogy a politikai akarat a legfontosabb. Vagy el akarunk élni valamit, vagy pedig ha nem. Hogyha nem, akkor mindenféle kifogást találhatunk mindig és sok esetben pedig tehát egyáltalán nem akarunk valamit megvalósítani. Köszönöm szépen, most Keller asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon is egyetértek az elhangzottakkal. Igen, vannak országok, amelyek nem tartják be a célkitűzést, például Németország, vagy nincs meg a politikai akarat, és így tovább a 0,7% tartása ugye sok esetben csak azért érik el ezt a célkitűzést egyes országok, mert esetleg nyomást gyakorlunk rájuk, vagy pedig szégyelik magukat, hogyha nem tartják be a kötelezettségeiket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon erős nyomás kell gyakorolnunk, hogy betartsák a 0,7%-os célkitűzést. Most már látjuk azt, hogy vannak olyan rejtett számadatok is, amelyek nem igazán segítik ezt a folyamatot ami a politikai koherenciát érinti a fejlesztés terén. Egyetértünk a jelentésben foglaltakkal, aztán a bioüzemanyagok és más területek, kereskedelem, mezőgazdaság szintén jelentősek, fontosak, mert e- ezek nélkül semmi sem működik az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van, ugyanis társjogalkotók vagyunk, éppen ezért a politikai koherencia a fejlesztésért egy nagyon fontos terület számunkra is a különböző politikai frakciók nem hallatják megfelelő módon a hangjukat. Egy belső koherenciára van szükség a parlamenten belül is, de nagyon sok esetben problémák merülnek fel. Én is osztom azt, hogy látjuk azt, hogy a támogatások hatékonysága nem mindig megfelelő, hogy a megfelelő haszon nem igazán realizálódik, sokszor csak beszélünk bizonyos dolgokról, és a cselekvés hiányzik. Azt mondjuk, hogy jó, majd 500 iskolát építünk valahol, aztán ez nem valósul meg. Azt hiszem, hogy inkább visszájára fordult ez egész támogatási, fejlesztési agenda a fejlődő országokban sok esetben a kormányok felelősek a jelenlegi helyzetért, ami csak részben igaz, mert itt két fél felelős. Nekünk, parlamentnek mindent meg kell tennünk, a tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Plenáris ülésen is volt egy vita nemrégiben a pénzügyi támogatásról. Lenne egy kérdésem a bizottság képviselőjéhez. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy egy ilyen jelentés született, és fontos az átláthatóság, fontos az, hogy a tagállamok válaszoltak a kérdőívekre, hogyan teszik hozzáférhetővé mindezt a fejlődő országok NGO-i számára, a parlamentjei számára a demokratikus betekintést hogyan biztosítják a fejlődő országokban. A lengyel elnökség is foglalkozik majd a, ezzel a témával, tehát ne, mi is elszámoltathatók vagyunk a társadalmaink előtt. Köszönöm. Most pedig Berman úr kap szót. már szinte mindent elmondott Keller kolléganő. Tiszteletben tartva Dörk Laport anyanyelvét, az ő anyanyelvén és az enyémen fogunk, fogok szólni. A nagyobb, gazdagabb országokban látjuk azt, hogy mi is a helyzet, a gazdasági helyzet, sok esetben a, ha jó a gazdasági helyzet, akkor a fejlesztési támogatás is növekszik, ha nem, akkor nem, vagy csökken, de mindenképpen a saját helyzetünkhöz, a saját gazdaságunkhoz kell mindig mérni a helyzetet. Mindenképpen fontos az, hogy a 0,7-es célkütűzés a fejlesztési támogatás terén megvalósuljon, ugyanis a mi saját fejlődésünk is függ ettől. Az kiegészítő vagy pót 50 milliárd is azt jelzi, hogy az Európai Unió és a tagállamoknak más jövedelemforrásokat kell találnia hogy tiszteletben tarthassák a 0,7%-ot. Például a pénzügyi tranzakciókra is gondolhatunk a tagállamokban. Lehetővé tennék például, hogy kiegészítsék a hivatalos fejlesztési támogatások összegét. Arra is gondolni kell, hogy ne fogadjuk el azt a tényt, hogy nem tudjuk elérni ezt a célkitűzést, mert ez semmiféle eredményt nem hoz. Teljesen egyetértek Dirk Laporttal, és vissza is ismétlem is azt, amit elmondott, hogy mindenképpen új pénzügyi forrásokra van szükség a fejlődő országok megsegítésére. Ugye ezek a az országok 50 éve nagyon szegények voltak. Ma már nem ez a helyzet, mert a fejlődő országokban van a legjobb, legnagyobb gazdasági növekedés. Például akár Afrikára is gondolunk. Éppen ezért mindenképpen elő kell segíteni ezt a gazdasági fejlődést, és ezeknek a polgároknak is mindenképpen joguk van részt venni a gazdasági növekedésben nem csak az elit osztályoknak kell részt vennie ebben a nőknek, szintén a marginális helyzetben élőknek szintén mindenképpen részt kell venniük ezekben a folyamatokban. Például a nők sokkal nehezebben jutnak pénzügyi tranzakciókhoz. Egész egyszerűen a, bankok azért utasítják vissza a nőket, mert nők, és nem adnak hiteleket számukra azt szeretné, hogy Dirk Laport válaszoljon nekem arra, hogy hogyan lehet a bevonni a pénzügyi folyamatokba a, azokat is, akik eddig nem voltak résztvevők ebben a folyamatban, mert ez fontos lenne a fejlődő országokban. Tehát szeretném tudni, hogy milyen eszközök vannak az Európai Beruházási Bank esetleg foglalkozhatna ezzel, nagy projektekkel foglalkozik, de esetleg olyan újabb eszközöket is elképzelhetünk, amelyek lehetővé teszik, hogy jobban bevonjuk az elhanyagoltabb csoportokat ebbe a folyamatba. 2012-2013-ban szeretném tudni, hogy Dirk mit eh, gondol erről. Elnök asszony, Kesmen úr kap szót most. Köszönöm, elnök asszony. hogy nem voltam itt az, a kezdetekben. Colleagues. Köszönöm szépen eh, a szót, és csak nagyon röviden szeretnék eh, hozzászólni ez a legfontosabb az emberi megértés szempontjából. Tehát természetesen a, a GNI 0,7%-át kell erre fordítani, és ugyanakkor a bizottság éves jelentésre tett ígéretet, és pedig azoknak az országoknak a felsorolásával, amelyek elérték vagy nem érték el ezt a célt és ezen túlmenőleg, hogyha további ö, támogatásokat is akarunk eszközölni, akkor a pénzügyi tranzakciókra ö, kiszabott adóról is szó van, és ugyanakkor egy külön, egy másik adóról az alaptermékekre vonatkozólag, például a, a pamut, a, a, a búza, hasonló kereskedelemre kiszabott adó, azoknak kell, hogy hasznára váljék, akik ezt megtermelték, megtermesztették. És éppen ezért nagyon fontos az is, hogy valóban fizessenek adót, és pedig a multinacionális cégek is ott fizessék ki az adót, ahol ahol működnek, és a növekedést elősegítik, és természetesen nem szabad, hogy ilyen adó paradicsomokba kerüljön a pénz, hanem nagyon fontos az, hogy ott a helyszínen fizessenek, ahol is e működnek, és így a fejlődés és az együttműködés is jelentősebb lesz. Remélem, hogy eléggé röviden szóltam hozzá. Köszönöm. Igen, valóban így volt, és pedig Kortesz úrnak szeretném még egyszer átadni a szót, és azután a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon eh, gyorsan fogok hozzászólni. Eh, először is, amikor létezik a politikai akarat, amiről eh, már szó volt, akkor természetesen bizonyítani is kell. Tehát a célkitűzés 2015-re vonatkozott, de továbbra is fenn kell tartani ugyanezt a politikai akaratot, és a millenáris célkitűzéseket is szem előtt kell tartani. És ha elérjük mindezt, akkor természetesen ez pozitív érzéssel tölt el minket, és ilyen szempontból a szegénység elleni küzdelemben nem szabad, hogy vesztesek legyünk. Ugye itt a jövőről van szó, és sose szabad feladni a küzdelmet Ugyanakkor megint csak nagyon gyorsan amikor is a hivatalos támogatásról van szó, az ódáról, ugye nem tudjuk eltüntetni egy az egyben a szegénységet, de meg kell kétszereznünk az erőfeszítéseinket. És itt a, hozzá szeretnék szólni arról, a, kapcsolatban, amit a munka megosztásról mondtak itt a parlamenten belül. Tehát meg kell találni a megfelelő módot arra, hogy az EU-n belül legyen olyan megállapodás, amelynek értelmében a hosszú távú beruházások az EU által valóban projektekké váljanak, és hogy a megfelelő kormányzást is támogassuk ez által és ezért lenne nagyon fontos, hogy földrajzi szempontból is jobban megszervezzük ezt az együttműködést. Köszönöm, most pedig átadom a szót a bizottságnak, a CDPM-nek, hogy válaszoljanak. Ki szeretne először is hozzászólni? Parancsoljanak. Egy pár kérdést kaptunk, és ezekre szeretnék egyenként válaszolni. Eh, először is eh, Kasmarek úr eh, arról érdeklődött, hogy hogyan tudjuk befolyásolni az óda növelését, különösen Afrika céljaira. Ezek nemzeti döntések. Tehát a különböző tagállamoknak kell eldönteni, hogy mire fordítják a pénzt, odára, vagy, vagy, vagy katonai költségekre e, például, és még kevésbé tudjuk befolyásolni azt, hogy milyen régiókba fektetnek be ilyen jellegű pénzt. Tehát a e, jövőben a fejlesztési e, politika szempontjából nagyon fontos az ilyen jellegű megkülönböztetés, például 2013 után, hogy hogyan lehet majd növelni a támogatást megint csak Afrika szempontjából, de természetesen a bizottságnak kell ezt eldönteni, hogy a 27 plusz bizottság, tehát összesen 28, mit tehet Afrika érdekében, ez természetesen a nemzeti kormányok és parlamentek kezében van. Ugyanakkor volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogy tudjuk módosítani a helyzetet, például Lengyelország ország szempontjából, ahol továbbra is csökkentik ezeket az összegeket, nagy meg voltak lepve, amikor látták, hogy ők maguk hol tartanak, de megint csak ugyanazt a választ tudom adni, mint az előbb, mindegyik ország maga dönti el, hogy mennyiben járul hozzá, és hogy hova, mire fordítja majd ezt az összeget nagyon sokan a, azt válaszolták, hogy ők csak arra tettek ígéretet, hogy igyekeznek elérni ezt a célkitűzést, nem arra, hogy el is érik. Hát e, már a, a 15-ök is használták ezt a nyelvezetet 2002-ben a saját elkötelezettségükkel kapcsolatban, de ez sem működött. Tehát a, a lényeg az, hogy ezekkel a kormányokkal karöltve mindent el kell, hogy kövessünk, hogy mindenkiben tudatosítsuk azt, hogy mennyire fontos az, az együttműködés ilyen tekintetben. Nem csak szolidaritásról van szó, hanem az okokat kell kezelni, nem csak a, a, a, a tüneteket. Tehát nem csak akkor, amikor már kitör a háború, vagy pedig megkezdődnek a, a, a különböző népességek a, mozgásai, hanem már eleve az alapvető okokra kell koncentrálni, és több országnak még nincs kellő tapasztalata ezen a területen. A politikai akarat természetesen nagyon fontos, ezt is említette valaki, és a Finnország is elérte a 2010-es célkitűzést, és Franciaország majdnem elérte, Franciaország is nagyon sokat tett ennek érdekében, és Németországgal kapcsolatban én is nagyon meg vagyok lepve, épp úgy, mint a hozzászólók, és e folyamatban van egy, e egy kampány a Bundestagban, e, ilyen értelemben, és több párt között létezik egy ilyen kezdeményezés, hogy támogatást kapjanak a 0,7-es célkitűzéssel kapcsolatban. Tehát Kiki a saját országában, saját parlamentjében is oda kellene, hogy hasson, hogy hasonló kezdeményezések jöjjenek létre és tehát a parlamenteken belül is lehet támogatni ezt a, a, a célkitűzést, de nem úgy, mint egy, egy tervet, halovány tervet, hanem egy valóban kötelező módon elérendő célt. És minden olyan esetben, amikor megszületik egy-egy jelentés, akkor bizonyos értelemben ez e, mindig segít. Azt nem tudom megmondani jelen pillanatban, hogy igazán a bioüzemanyagokra vagy a mezőgazdaságra koncentrálunk elsősorban, de önmagába véve a jelentés nagyon hasznos. Ugyanakkor a hatékonyság is rendkívül fontos ilyen tekintetben. Holnap egy kolléga segítségével fogják majd a uszent megtárgyalni a saját jelentéseikkel is, és kérdés az, hogy hogyan lehet jobban megismertetni a jelentésünket egyéb országokkal. Jelen pillanatban még csak az EU-ban terjesztjük ezt, és sokkal átláthatóbb módon tesszük ezt az idén. Még nem igazán tudom, hogy hogyan fogjuk ezt tovább terjeszteni, még nem tűztük igazán napirendre. Az Európai Fejlesztési Napok keretében talán ezt is meg lehetne oldani, de ugyanakkor továbbra kell a kommunikációs eszkö, egységünkkel, amelyik nemrég jött létre, hogy hogyan is lehetne ezt tovább terjeszteni, hogy eljusson az érintettekhez, és különösen a fejlődő országokhoz is. Marman úr a tranzakciókra kiszabott adót említette. Nagyon érdekes fejleményt tapasztaltam én magam is, hogy innen nagyon nagy összegek származhatnának, de ugyanakkor látom, hogy a saját javaslatunkban a, a, a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt majd a teljes költségvetésben figyelembe venni. Nem biztos, hogy, hogy mindenki tovább szeretné hangsúlyozni az ilyen jellegű adót, illetőleg a klímával kapcsolatos összegek behajtását mennyiben fogják majd szorgalmazni, de természetesen e, egyes tagállamok határozottan ellenállnak az ilyen jellegű javaslatoknak. Kasmen úr arról is szólt, hogy vannak egyéb források, amelyeket ki lehetne használni, például az alaptermékekre vonatkozó adózás, és ugyanakkor az emissziós összegek, és ugye az ezzel kapcsolatos kereskedelem kibocsátott CO2-re vonatkozó kereskedelem, ugye ebből is származhatnak jelentős források, de ez megint csak a tagállamok kezében van. Nagyon tetszett nekem az az elképzelés, hogy a bizottság minden évben állítson egy olyan jelentést, amelyikben megdicsérnének, illetőleg megszégyenítenének, úgymond, egyes országokat, attól függően, hogy mennyire teljesítették a, ezt a feladatot, és gondolom, hogy ezt is ki lehetne majd használni a jövőben. Kortesz úr azt is hangsúlyozta, hogy a különböző parlamenteket hogy lehetne elérni, és ha a saját választópolgárait tudna mozgósítani az ódával kapcsolatban, tehát a hivatalos pénzügyi támogatással kapcsolatban, akkor az is nagyon hasznos lenne, de gondolom, hogy a későbbiekben majd visszatérnek az óda témájára. Laportúr kért még szót. Igen, Elnök asszony, nagyon világosan szeretnék még jelezni valamit. Talán félreértés volt, ugye kicsit e provokatív módon szóltam hozzá, 8 percet kaptam, csak természetesen az óda rendkívül fontos, és a fejlesztést elősegíti természetesen, ugyanakkor mi maguk szabtuk meg ezeket a célkitűzéseket 2015-re, ezt kell elérni, ez a nyilvánvaló kulcsfontosságú üzenet. De ugyanakkor el kell, hogy érjük ezt a 0,7%-ot, de ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezen túlmenőleg is óriási lehetőségek léteznek tehát nem szabad állandóan az ódára koncentrálni, amikor is sokkal többet is tehetünk, és ugyanakkor amikor létrejött az elszámoltathatósági jelentés, nyilvánvalóvá vált, hogy vannak egyéb pénzügyi lehetőségek is, többször is említették őket, és én is hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos az, hogy kilépjünk erről a, körülhatárolt terület, oda területről, és nézzük meg, hogy hogyan lehet finanszírozni a fejlődést egyéb források kihasználásával. És az az érzésem, hogy az EU többet is tehetne. Többet is beinvestálhatnánk ezekbe a területekbe, tudnék újabb lehetőségek jelentkeznek. És itt nem csak mennyiségről van szó, mert ez is egy tendencia, hogy mindig mennyiségekről beszélünk, de ugyanakkor elszámoltathatóságról van, van itt szó, ugyanis a, a, a fejlődő országok és a, a fejlődő országok kormányai felelősek a, a saját állampolgáraik felé, és nem csak a, a a támogató országok, az adományozók felé. És éppen ezért ott is ki kell használni az adózási rendszert, és az abból befolyó pénzt, mert ebből lehetne segíteni az ottani országokat, de hozzá kell segíteni a kormányokat is, ahhoz, hogy nagyobb felelősséggel álljanak hozzá ezekhez a kérdésekhez és eh, ugyanakkor eh, nagyon örülök annak, hogy eh, a különböző intézmények a fejlődő országokban támogatják ezt az elképzelést, ugyanis mi csak annyit mondhatnánk, hogyha Európa nem éri el a célkitűzéseket, akkor átállítják a felelősséget a fejlődő országokra. De itt nem erről van szó, hanem valami egész másról. Maguk a fejlődő országok kell, hogy kihasználják a saját intézményeiket, és ezek az intézmények világosan látják, hogy a saját felelősségük az, hogy ők hogy kihasználják ezeket az újabb alternatív forrásokat is. Például van ez a Tunis szí egyetértés, kb. 6 hónappal ezelőtt a legfontosabb afrikai országok egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb javaslat az éppen az, hogy nem szabad állandóan számítani a támogatásra, nem szabad a segélyektől függeni állandó jelleggel. Tudnélik, a hatékony támogatás az az, ami a függőséget minimalizálja, és maximálisan ki kell használni a nemzetközi beruházásokat, kereskedelmet, növelni kell a helyi tőkepiacot, meg kell kettőzni azokat az erőfeszítéseket, hogy a helyi jövedelmet, bevételt növeljük, ugyanis itt tízszer annyi összeg pénzről van szó, mint a, a támogatással kapott összeg éppen azért nagyon fontos, hogy újra megvizsgálják, hogy hogyan lehet a, gazdasági növekedést növelni, és kihasználni az alternatív pénzügyi és finanszírozási forrásokat. És ez nagyon fontos. Természetesen az EU a legnagyobb, legjelentősebb adományozó ilyen szempontból, de segíteni kell ezeket az országokat, abban, hogy jobban ki tudják a helyi forrásokat használni a helyi intézményeken keresztül. És ez után pedig következik az a tárgyalás, az az eszmecsere, ami még sokkal érdekesebb, és ami arra vonatkozik, hogy mi lesz az ODA-n túlmenőleg milyen egyéb lehetőségeket lehet kihasználni. Szó volt a pénzügyi tranzakciós adóról, szó volt arról is, hogy, hogy a, a CO2-t hogy lehet kereskedelemben bocsátani, és ez, ebből milyen összegek folyatnak be. Tehát rengeteg alternatív lehetőség van ilyen szempontból, és mindezt a fejlődő országok megsegítésére kell fordítani az ódán túlmenőleg, és tudjuk, hogy ez mindezt világosan leírták éppen a, a, a felelősségre vonhatási jelentésben, tehát ezt most már gyakorlatban is át kell venni. Hát így most már tudjuk, hogy mi a teendő, most pedig rá, rátérünk a 2012-es költségvetésre. A bizottság már kinevezte a Güvensz úr, ő, ő urat, ő a jelentéstevő, és e, ugyanakkor e, szó van a bizottság e, javaslatáról is, és az első adatokról is, amiket átadtak a tanár. Holnap szerdán lesz a módosítók benyújtásának a határideje 17 óra 30. augusztus 29-én fogunk szavazni. Körenszónak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez nagyon időszerű, ez a vita most. A melesleg követjük a fejlesztésről szóló vitát, és teljes mértékben egyetértek Laport úrral. Azt is el szeretném mondani, hogy a bizottság javaslatai, valamint a tanács magatartása hát nagyon, nagyon is inséges, kistélű, azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy a 0,7%-ot el akarjuk élni, és én azt is gondolom, hogy év, évente fel kellene ezt az összeget meg kellene növelni, fel kellene emelni, és a bizottság tudom, hogy megszorítások alatt van a 2006-2013-as pénzügyi tervet illetően, de a 2013-as, 2026-os ígéretek sem igazán nagyon bátorítóak. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy itt egy alapvető hibáról van szó. Hogyha egyrészt van egy meggyőző politikai szándék, másrészt pedig a költségvetési rendszer, mint fék működik, nem pedig mint motor, akkor a pénzügyi megszorítások kötelezik a tanácsot, a parlamentet, a bizottságot, tehát ez azt jelenti, hogy itt egy gátról, egy fékről van szó, mert nem lehet a 0,2%-ot meghaladni. Tehát akkor egy politikai választásokra van szükség. Mert igazából mindaz, amit teszünk, a fejlesztés hátrányára van. Pont az ellentétét tesszük annak, mint amiről beszélünk, mint amiről nyilatkozunk. Ugye azt hallottuk, hogy nem voltunk eléggé ambiciózusak. És akkor azt mondták, jó, hát ha így akarjátok, akkor ezt fogjátok megkapni. Úgy, azt hiszem, hogy nem szabad az ex ante helyzetet visszaállítani. Például a DCI-ket figyelembe véve, tehát a fejlesztés és kooperációs eszközt figyelembe véve. A tanács 65 milliót javasol. Hát ez nagyon is kis stílű. Tehát akkor vissza kell állítani legalábbis a 2011-es költségvetést. Aztán a réceit más területen is támadják. 51 milliót javasoltak 2011-re a DCI-re. Lamassur úrnak írt a bizottságunk egy levelet, ezt megtalálják a dossziéjukban. És a tendencia egyre inkább aggasztó, ugyanis a bizottság 2013-ban 100 millió euróval akarja csökkenteni a fejlesztési kooperációs eszköz rendelkezésre álló összegét, amit Közép-Ázsiára mond a tanács. Itt szintén úgy tűnik, hogy csökkenek a támogatások. Palesztinával kapcsolatosan a bizottság eh, eh, eh, szintén 200 millióval akarja csökkenteni az előrányzott összeget. Én azt javaslom, hogy a 2011-es javaslatokat állítsa vissza más területeken. Ugyanezt kérem, hogy a 2011-es összegeket állítsák vissza, például a malária és a tuberkulózis elleni harc esetén. A békefenntartó békefenntartás területén is azt javaslom a bizottságnak, hogy állítsa vissza a előirányzott költségvetést. Itt ami a ö, szexuális bűncselekmények, erőszakot illeti. Itt arról volt szó, hogy 2,5 milliós hitel nyújtunk majd a tanács, ezt is lecsökkentette. Én pedig azt javaslom, hogy mindenhol állítsuk vissza a bizottság által javasolt összegeket az egészségügyi mm, területén is azt javasolja a tanács, hogy csökkenjenek az előjelzett összegek, én azt javaslom, hogy állítsák vissza, aztán élelmiszer biztonság területén szintén azt javaslom, hogy azt a 6 milliós csökkentést igenis állítsák vissza, humanitárius támogatás 8 millióval akarja a tanács csökkenteni. Itt szintén visszaállítás javaslók a stabilitási eszközzel kapcsolatosan 22 millióval akarja csökkenteni a tanács ezt az összeget. Látjuk, hogy mi a helyzet, és válságban tehát állítsák vissza az előirányzott eredeti összeget. Természetesen a bizottság nagyon sokat tett minden területen, az administratív költségek területén. Minden értékelés arról szól, hogy arra van szükség, hogy hogy a megfelelő erőforrások, humán erőforrások álljanak rendelkezésre, ugyanis ezeket a különböző programokat mindenképpen meg kell valósítani, ezeket menedzselni kell, és nem szabad csökkenteni itt sem az összegeket, tehát az administratív költségek csökkentését szintén kérem, hogy állítsák vissza az eredeti előirányzott összegekre. Fontos, hogy ott a különböző helyszíneken munkatársak dolgozhassanak. Szeretném hallani a javaslataikat, a véleményüket, az én javaslataimmal kapcsolatosan a módosítási indítványok határideje július 13, 17 óra 30. Ugye a franciáknak is mondom, nem lehet július 14-én ezt megtenni, itt pedig mondja az elnök azt, hogy július 14-én is itt lesznek a francia képviselők. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Asszony, én teljes mértékben támogatom minden egyes szavát önnek az elhangzottakkal kapcsolatban. Ter, de Berman úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Ez nagyon egyszerű dolog. Azt hiszem, hogy Charles Görens megtette a amit, amit megtehet nevezetesen, hogy a költségvetést állítsák vissza, de elsősorban például a noknak szánt támogatás terén. Egyszerűen nem látom, hogy miért lenne indokolt, hogy egy há, egy harmadával csökkentsék, tehát 300 millióról 200 zat elvennének. Nem tudom, hogy a tanács ezt miért, miért akarja megvalósítani. Itt van a tanács képviselője. Mi indokolja ezt a nagyon drasztikus csökkentést? A palesztinok egy olyan nép, amely gazdaságilag, szociálisan, kulturálisan nagyon sokat szenved nagy nehézségben él, és az európai segélytámogatás több, mint szükséges annak érdekében, hogy nem csak a gázai övezetben, hanem más területeken is megfelelő módon élhessenek az emberek, reális perspektívákra van szükségük, emberek nem tudnak az európai támogatások nélkül élni. Éppen ezért támogatom Zsák Görenzt ebben a kísérletében is, hogy próbálja meg visszaállítani a tanács az elirányzott összegeket, az eredeti összegeket. Sokkol az is, hogy a választási megfigyelő küldöttségek költségeit is csökkent vezetik. Ugye elég naív voltam, én úgy gondoltam, hogy az Európai Uniónak nagy lehetőségei vannak a, abban, hogy támogassa a születendő új demokráciákat, és éppen ezért a választási megfigyelő küldöttségek szerepe nagyon fontos. Tehát nem igazán értem, hogy a tanács miért dönt arról, hogy ezt a költségvetés is csökkent, itt 5 millió költségvetésről van szó, ez azt jelenti, hogy koherensnek kell lenni. Tehát vagy akarjuk támogatni a demokráciát és a demokráciákat, vagy nem. De hogyha nem, akkor mondják ki világosan. A tanács válaszát várom tehát, és köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Kasman úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondok Görenc úrnak az elvégzett munkájáért, a módosító indítványokért szeretnék köszönetet mondani a, azért, hogy engem is támogatott az előzetes javaslatomban az úttörő projekttel kapcsolatosan a, az afrikai országokban bekövetkezett halálozásokkal kapcsolatban. A regionális afrikai projekteket is támogatta, és ezt is köszönöm. Köszönöm a szoros együttműködést és a támogatást. Sár, a te megközelítésed teljes mértékben helytálló, jogos. Nincs semmiféle indok arra, hogy a fejlődő országok viseljék a költségvetési terheket. A fejlődő világban az emberek élete sokkal nagyobb figyelmet eh, ér, érdek, de nagyon figyelmet kell szentelni az emberek életének, mint a globális eh, gazdasági eh, problémáknak. Fontos volt a múlt héten az a vita is, csütörtök délután, amely a tömeges, a nők tömeges meg erőszakkorásával foglalkozott a kongói demokratikus köztársaságban a szexuális erőszak folyamatosan fennáll a Kongóban, és konkrét javaslatok van szükség annak érdekében, hogy az emberek életen megváltozzon. Éppen ezért támogatom a ö, maláriával, a tuberkulózissal kapcsolatos ö, javaslatait, a palesztinával kapcsolatos javaslatait, ha ö, ha lehet, jobb, nem, nem lehet elképzelni jobb előadót a témát, illetően, mint ön, Görenc úr, tehát a lehető legjobb volt, akit megválasztottunk. Elnök asszony, hát ez, ez teljesen lenyűgöz. Keller asszony, én nem szeretnék semmit hozzátenni az elhangzottakhoz, de a zöld frakció teljes mértékben támogatja az elhangzottakat, és természetesen a árnyék jelentéstevőnk is, aki most nincs itt, támogatja mindezt, és majd beteljesztjük a módosítványokat. Kacsmarek úr következik, elnök asszony. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani Görenc úrnak a módosítóiért. Ezek jók és szükségesek a mi bizottságunk részéről, ami a Palesztinának nyújtott segítséget illeti. Volt egy kis pontatlanság a második mondatban, de mi a, az indoklás, tehát az indoklásban nem kell semmiképpen csökkenteni ezt a támogatást, de a, a második mondatban, ugye azt mondjuk, hogy nem csak csökkenthetjük a támogatást, másrészt viszont a múlt évhez képest növekszik a támogatás, tehát azt kérjük, hogy ne stabilizálódjon ez az összeg, hanem növeljük e, a múlt évi összeget. Ami Kongót illeti, a múlt héten volt egy sürgős vita a nők megerőszakolásával kapcsolatosan 15 ezer nőt erőszakoltak meg az utóbbi időben, és a kongói állam nem képes jogorvosolni a helyzeten. Azt hiszem, hogy 7 milliós az előrejelzett összeg a megfigyelő, választási megfigyelő küldöttségünkre. Ezt is úgy gondoljuk, hogy növelni kell. Láttuk, hogy mi a helyzet Egyiptomban, Marokkóban, aztán ott van Kony, Kenya és Kongó is. Tehát úgy tűnik, hogy ki akarják venni teljes mértékben Kongót a költségvetésünkből, pedig Kongó messzebb van, nehezebb megszervezni az utat, sokkal többe kerül. Tehát, hogyha le akarják csökkenteni a jelenlétünket politikai szándék miatt, azt akarják, hogy ne legyenek választási megfigyelő küldöttségek, akkor azt mondják el. Köszönöm. Most pedig Görenc úr kap szót. Nem, nem, még nem. A bizottság képviselője először, Szimjanova asszony, a DEFKO részéről és Fontoron úr a Költségvetési Főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen elnök asszony. Zsakmatan vagyok, a Költségvetési Igazgatóságról a külügyekkel foglalkozom elsősorban. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, és azt is, hogy valaki elismerte, hogy nem szabad a bizottság és a tanács munkáját összekeverni. És mi javaslatot tettünk a költségvetésre vonatkozólag, és ez egy pénzügyi keretbe illeszkedik bele, ami tulajdonképpen a játékszabályokkal kapcsolatos, ugye meghatározták, és ezt kell tiszteletbe tartanunk, és a bizottság nem haladhatja ezt túl. Ezt a két hatóság együttesen határozta meg, de minden esetre bizonyos valóságokat kell figyelembe venni. A költségvetési válság a legtöbb tagállamban, ami oda vezet, hogy igen szigorúan ellenőrizzük mindezt, és a költségvetési költségvetés, a közösségi költségvetés ő szintén ide tartozik, és a jelentéstevőktől ezt már hallottuk is. Ugyanakkor a, az, a támogatási segély nyújtás, tehát fejlődéssel kapcsolatos, fejlesztéssel kapcsolatos segélynyújtás is ide tartozik, és természetesen nem csak ezzel a témával kell foglalkoznunk, hanem a tagjelölt országoknak nyújtott támogatás, a harmadik országoknak nyújtott támogatás is eh, ide kerül, és ezek nem okvetlenül tartoznak például az ódához. És eh, meghatároztuk ezt 2006-ra, 2010-re, és eh, figyelembe vettek egy bizonyos rést, rést amit a négyes rubrika követelményeinek megfelelően tud majd a bizottság kiutalni. És természetesen a rugalmasság is fontos, és a sürgőségi tartalék, ugye, amit mi állandóan jelzünk, hogy válság esetén ehhez kell fordulni. Például Haitira utalt valaki tavaly, és ott természetesen megint csak ezt használtuk ki, javasoltuk, el is fogadták tehát pénzügyi szempontból ugye a helyzet másképpen alakult a helyszínen, és vissza szeretnék térni a Görens úr jelentésére, ugyanis egyes országokban változások jöttek létre, ahol is már nem kapják a, a, a, ezeket a segélyeket, hanem, hanem ők maguk lettek adományozók gazdasági helyzetük megváltozásából kifolyólag. És ugyanakkor nem hallottam arról, hogy mi volt ebben a módosító, kiigazító levélben, ugyanis itt arról volt szó, hogy az, az úgynevezett arab tavasz következtében újabb demokráciák jöttek létre, és itt azt javasoljuk, hogy például 400 millióval járuljunk hozzá ennek a területnek a támogatásához. És természetesen ezt a bizottság költségvetésében figyelme kell venni, és ez az ódába tartozik tulajdonképpen. Ha 400 millió friss összeggel kell előállunk ilyen szempontból, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg elegetettünk a a támogatási kötelezettségünknek. Ami az említett szöveget illeti, hangsúlyozni szeretném, hogy át kell irányítani bizonyos összegeket, ugyanis vannak olyan országok, ahol is változások történtek, a jelentéstevő erre utalt, és már 20, e, erre a 20 esetre, és erről szó lesz holnap, tehát nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy itt olyan országokról van szó, amelyek már nem kívánják ezt a támogatást, például Venezuela, vagy pedig kőolajat exportálnak, tehát van elégséges jövedelmük, vagy pedig olyasmiről van szó, ahol például az oktatásra fordított összegről van csak szó. Tehát Brazília, Mexikó, Venezuela, India, Tájföld tartozik ide, ahonnan és a, az összegeket inkább a, a földközi tenger déli partjára szeretnénk átirányítani, ahol is kötelező módon kell támogatást nyújtani E, ebben az óriási válsághelyzetben. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni, elnök asszony, és ugyanakkor köszönjük szépen a jelentéstevő támogatását, tehát az adminisztratív támogatással kapcsolatban tett kijelentését, és természetesen növelni kell ilyen értelemben a borítékokat, és az adminisztrációra fordított összegek így jelentősebbé válnak, és ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a portfóliót, amit mi kezelünk, csak enyhén növeljük, figyelembe véve a gazdasági helyzetet. Tehát nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a támogatást, olyan értelemben, hogy újra megkapjuk ezeket az összegeket, ezeket a lehetőségeket. Köszönöm szépen. Nem értek teljességében egyet, egyet azzal, amit most elmondott, de először is Berman úrnak, és azután Görengs úrnak szeretném átadni a szót. Nem hallottam a választ a palesztino kérdéssel kapcsolatban talán figyelmetlen voltam, hogy a hozzászóló Berman úrnak igaza van, elfelejtettem válaszolni erre a kérdésre. Az összeg, amit a költségvetésünkben javasolunk, valójában magasabb összeg, mint az a több éves boríték, amit már megszavaztak 2011-13-ra. És ezt el is fogadták már a különböző grémiumokban. A, amikor is a stratégiai projekteket felülvizsgálták ebben a régióban. Ebből a szempontból tehát a 300-ról lementünk 200 millióra, mi csökkentettük ezt egy harmaddal, ez igaz. Miért? mert vannak, léteznek bizonyos támogató mechanizmusok, amiket a na, kihasználhat. Tehát több eszközről van szó, és ezt kellene ennek a területnek kihasználnia. Tehát van egy úgynevezett túlélési költségvetés, tehát ezt eljuttatjuk természetesen a palesztin hatóságoknak, de természetesen egy valódi fejlesztési projektet kellene, hogy kialakítsunk, nem pedig csak azt, hogy kipotoljuk a hiányokat a, a hónap végén. Tehát nagyon fontos lenne, hogy egy valódi költségvetés jöjjön létre a palesztin hatóságok kezében, amit kezelnének, és tehát szó volt eh, például a, a VAM mal eh, eh, kapcsolatos jogokról, amit a hosszú időn keresztül az izraeliek sajátítottak el, és például ezt kellene jobban kihasználniuk. Tehát mi valójában azt állítjuk, hogy az Európai Unió E, nem e, léphet a rendes palesztin források helyébe, nem pótolhatja azokat a forrásokat, amiket az önálló kormánynak ki kellene használnia. Berman úr, hát itt tulajdonképpen ö, ö, teljesen sötétbe maradtunk, mert hogyha el ö, veszik ezt az összeget, és más eszközöket szeretnék, hogy kihasználjanak ott, akkor hol vannak ezek az összegek? Hát itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy bármit is vék alá szeretnénk rejteni. Ugye Palesztina, a palesztin területnek ki kell használni. Van egy 1 milliárd 450 milliós összeg, ami friss pénzt jelent, ez a szomszédossági költségvetésből származik, és ez sokkal magasabb, mint az, amit eredetileg a több éves költségvetésben megcéloztak, tehát ez a bizonyos 200 millió. E, tehát itt van ez a szomszédossági összeg, és egyéb összegek a négyes rubrikából, és ezt kellene, hogy kihasználják a, kihasználja a palesztin hatóság, és nem nekünk kell állandóan a hiányokat pótolni. Elnézést kérek, hozzá szeretnék tenni valamit itt a azzal kapcsolatban, hogy mit akarnak vék alá rejteni. Tehát itt nem csak Palesztináról van szó, hanem a, az egész arab tavaszról valójában. Ez az, amiről nem igazán akarunk beszélni. Igen, de a, a e, Palesztina esetében ugye a szomszédos államok is ö, e, ö, e, fontosak, és ugyanez vonatkozik Egyiptomra, Tunéziára is, ahol egyéb borítékokat töltöttek fel. Görenz úr szeretne még hozzászólni. Hát itt tulajdonképpen megint csak egy homályos válaszról van szó. Én még mindig nem kaptam kielégítő választ. A félreértés onnan származik, hogy a magyarázat elfogadható ugyan, hozzám is fordultak ezzel a kéréssel, és jelezték, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozza őket az, hogyha csökkentik ezt az összeget, tehát vissza fogok térni, és meg fogom vizsgálni, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet orvosolni. A második kérdés arra vonatkozott, hogy mennyiben változott meg a helyzet ott a helyszínen, vannak olyan országok, amelyek ö, ö, fejlődő országok voltak, most pedig már feltörekvő országok, ö, annak ellenére még ö, ö, maradt egy bizonyos fokú szegénység ezeken az országokon belül, és ö, ö, vannak olyan ö, tagállamok, amelyek át szeretnék irányítani ezeket az összegeket a kevésbé előre haladott, kevésbé fejlett országok felé, és kevesebb, mint a fele ennek a, ezeknek az összegnek fordítódik azokra az országokra, ahol e, erre legnagyobb szükség lenne. Tehát nem tudunk erre most kitérni a jelenlegi vitába, de vissza kellene majd térni erre a kérdésre. Tehát, hogy mire szánják ezeket az összegeket, az nem jelenti azt, hogy a teljes támogatásra szánt összeget le akarjuk csökkenteni. Tehát nem szabad, hogy ez a 0,7% eltűnjön. Ezt továbbra kell növelni egészen 2015-ig, ebben mindenki egyetért, és természetesen a, a költségvetésben is figyelembe kell ezt venni, tehát emelni kell, nem pedig csökkenteni ezt az összeget. Keller önök is meg szeretném köszönni a támogatását, Kacmarek úrnak is egyaránt, és Bergman úrnak köszönetet szeretnék mondani, és máskor Kasmannak úgy szintén, aki igen elismerően nyilatkozott a jelentésről. Mint politikusok mindig ambiciózusok vagyunk, és tulajdonképpen nagyon jól esik az ilyenfajta bók. Hát ha már a választóktól ezt nem kapjuk meg, hát inkább egymást legalább dicsérjük meg. És gondolom, hogy egy szocialistától már ez is nagy, nagy dolog. Még egy megjegyzést szeretnék tenni, ami arra vonatkozik, hogy Lady Ashton hogyan viseltetik a költségvetés irányában. Tehát ezzel kapcsolatban nem szólt végeredménybe, holott a kooperációs és a fejlesztési politika az ő kezében van. Ő a, őt bízták meg tulajdonképpen ezzel a felelősséggel. Nem találkoztunk Charles Michellel a belga elnökség során, és a különböző miniszterekkel sem. Nem tudom, hogy a lengyel miniszterekkel találkozunk-e majd, illetőleg a különböző nemzeti hatóságokkal, de szeretném, ha elmagyarázna, hogy mi az ő álláspontja, mint a bizottság alelnöke, tulajdonképpen ő a felelős ezekért a, a kérdésekért, és kérdés, hogy a a tanács javaslatait is figyelembe veszi-e, ugyanis nagyon sok nyitott kérdés maradt még, és tekintve, hogy ő az első számú politikai felelős, neki kellene valóban vállalni a felelősséget az EU elkötelezettségeiért ilyen tekintetben, ha csak nem különböző doktrinákról van szó, a tény, illetőleg Párizs részéről, és azt hiszem, hogy mindez nagyon hasznos lenne a jövő szempontjából is. Tehát Lady Ashton be is jön majd hozzánk az, valamikor ősszel, még nem tudjuk pontosan a dátumot, de előre is örülünk annak, hogy ezeket a kérdéseket fel tudjuk majd neki tenni. 12 óra 20 perc van, be, ezzel berekeztem az ülést, és 15 órakor folytatjuk ugyanebben a teremben, és mindenkinek jó étvágyat kívánok!